Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves eh, tanácsadók, az iparképviselőit is üdvözlöm, és természetesen a pódiumvita résztvevőit is. Örülök, hogy mindenkit itt láthatok. Ipar 4.0 ez a címe a meghallgatásunknak. Ám mielőtt meghallgatjuk a meghallgatást, előtte elfogadnánk a napi rendet. Hogyha nincsen észrevételük, akkor minden változtatás nélkül elfogadjuk a napi rendet. Kérdezem, hogy van-e bárkinek észrevétele? Úgy tűnik nincsen. Rendben van. Elnök közleményei. Mély megrendültséggel kell tájékoztatnom önöket, hogy Gianluca Bonanno kollégánk június 5-én Olaszországban meghalt. Biztosan hallottak erről a megrendítő történetről. Bonan úr az ITRE szakbizottság tagja volt, amióta 2014-ben az Európai Parlament tagjává választottak, tehát két éve itt ült. A e, e, e NF frakció tagja volt, az olasz parlament képviselő volt, mielőtt az Európai Parlament tagja lett 2008-tól kezdve 2014-ig hat évig tehát. Ő a Lega Nord, az Északi Liga pártot képviseltem. Bonanno úr után eh, egy eh, feleség és két gyermeke gyászolja, akikkel um, mély együttérzésünket szeretnénk kinyilvánítani minnyájunk nevében. Hogyha megengedik, akkor ülésünk elején egy egyperces néma felállással emlékezzünk meg kollégánkra, az ITRE szakbizottság tagjára. Thank you very much. Um, well, um, mm, uh, I could uh, also remind all of you uh, that uh, there have been Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a határidők módosítók benyújtásának a határőri idejét módosították, a következő dossziék tekintetében ez nagyon fontos lehet többek számára. Először is a frekvenciák, frekvencia spektrum, Tolja asszony az előadó, július 7-ó 1 12 óra az új határidő, az eredeti június 30 helyett 24 órával tovább lehet még elkészíteni a módosító indítványokat, hiszen ez azért fontos, mert általában az utolsó utáni órában készítjük a módosítóinkat, és most 24 utolsó utáni órát kapunk. Az energia területén a kormányközi e, információcsere, Kraszkodemszki a jelentéstevő július 1 -e 12 óra, június 30-a helyett ismét be a benyújtási határidő. e-mailben juttatjuk el mindenkinek a változtatásokat. Most pedig elkezdjük a meghallgatást. Ez ugye, kollégáim, a harmadik eh, napirendi pont. Az ipar 4 plusz 0, eh, a robotika és a big data. Ez a címe a meghallgatásunknak körülbelüli fordításban. Üdvözlöm a szakértőinket, akik itt voltak. Hihetetlenül fontos a téma, ami szakbizottságunk tek számára is. Nem csak a kis és középvállalatok számára, hanem bizony a digitális menetrend érvényesülése. Mi több a digitális unió, a digitális egységes piac létrejötte szempontjából, ezek mind össze vannak kapcsolva az ipari platformokkal, és mindazzal, amit eh, az Európai Unióban, a Digitális Unió területén végzünk. Volthatni, ez a digitális unió eh, irányába fejtjük ki a legnagyobb erőfeszítéseinket. Az ipari folyamatok re terjed ez ki, az ipar 4.0, a robotika, a big data kérdéseire, és az ITRE szakbizottságként minden kérdést fel szeretnék tárni, és meg szeretnék vizsgálni, hogy milyen lehetséges szenáriókkal rendelkezünk, és milyen jogszabálytervezetekre van szükség elemzői kérdéseket teszünk fel. Tehát Felelősnek kell lennünk a jövendőben meghozandó jogszabályok tekintetében, és az önök tanácsát is meghallgatjuk, figyelembe vesszük, hiszen önök kimagasló szakértői ennek a területnek, az ipar 4.0-nak és a big Data-nak. Különböző jelentéseken dolgozunk itt az ITRE-ben, melyek szorosan összefüggenek egymással, az ipar 4.0-val, a robotikával, a, például a polgári joga robotika területén, vagy a digitális egységes piaci jogszabály, vagy az európai felhőkezdeményezés Cloud Initiative, melynek munkái most kezdődtek el nem is olyan régen. Emlékeztetni és tájékoztatni szeretném önöket, hogy annak érdekében, hogy minél több képviselőnk kérdezhessen, részt vehessen, meghallgatjuk a négy panelistát, a négy pódiumvita résztvevőt, és ezután a négy előadás után pedig elkezdjük a kérdezfelelek részt, kérdéseket lehet feltenni, és a felszólalókat kérem tisztelettel, hogy ne beszéljenek hosszabban, mint 10 percet. Természetesen a vita végén, a beszélgetés végén összefoglalhatják majd a mondandójukat, és ez, ez a lényegre törő összefoglaló, azt hiszem, hogy mindenki számára nagyon hasznos lesz. Az első előadónk Matthias Putz úr, aki a Fraunhofer Institute for Machine Tools and Foaming Technology, vagy röviden az IVU igazgatója tehát a mechanikus gépek és a habosító technológia intézetének a vezetőjem, aki egyébként a Müncheni Egyetem professzora, itt is végzett, és a McFellens jogi cégnél dolgozott Londonban, 94-ben lépett be a Noirbe. Matthias Putz egy sor publikációt adott közre a cloud computing, az e-commerce és az ipar 4.0-ról. Elnézést, ez a következő adódunk, aki ezeket a publikációkat publikálta. Aki viszont a Kemnici műszaki egyetemen végzett, 1994 óta dolgozik a Fraunhofer intézetnél. Mátész Pucúr, igazgató úr, megadom. Önnek a szottesek parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vannak, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy lehetőséget kínálnak nekem arra, hogy megosszam önökkel a gyártási, eh, a gyártás oldalában szerzett tapasztalatainkat. Ez itt Kemnitz, Németországban. Itt van a mi intézetünk. A mi intézetünk igazi termelésorientált intézet. Ez azt jelenti, hogy a gépipar, a habosítási technológia területén dolgozunk, minden évben pedig 20 milliós értékben kutatásokat végzünk. Hogyha az ipar 4.0-ról beszélünk, akkor itt egy sor kérdés felmerül. A biztonság, az adattranszfer, a bizniszmodell kérdései, és persze a termelési technológia kérdésein, erről szeretnék beszélni. Voltak éppen én tehát a gyárra magára koncentrálok. Ne írjadjanak meg ettől a képtől, hanem sokkal inkább hagy hívjam meg önöket egy rövid kis körutazásra. Az a fontos, hogy tudjuk, hogy az milyen adatot használunk fel, és minden, adat, minden anyagadatot fel tudjuk használni. Ezekkel az adatokkal a folyamatokat, a gépeket befolyásoljuk, melyek adaptálni tudják tevékenységüket. Persze nem egy lépésből áll ez, hanem ez egy egész folyamat, egy egész termelési rendszer, és adhok módon ezek a rendszerek alakítani tudnak, olyan az elvárásokhoz digitalizált gyárakban történik mindez, ahol optimalizálják a források felhasználását. Mindezt természetesen az emberekkel való interakcióban teszik a gépek, akik real-time valós időben kontextusra ba, koncentrálva tudják megoldani a problémákat, és így a forrásokat szinkronizálni lehet átlátható, rugalmas és innovatív üzleti modellekben, és olyan termékek jöhetnek létre, amelyeknek tudjuk a történelmét. Ez nem a jövő, ez már valóság. Három feltétele van ez. Mi a három szempontot kell kiemelni, mi tudunk így gyártani, de kínai kollégáink is tudnak így gyártani. A narancssárgával jelölt nyíl jelenti a problémát, mert gyakran az adatokat nem kapcsoljuk össze. Az ipar 4.0 voltak éppen adatból áll, az adatból információ lesz, az információból tudás, és a tudásból pedig hozzáadott érték. Persze ez egy picit bonyolult, láthatják itt, de nem erről akarok beszélni, hanem sokkal inkább arról akarok beszélni, hogy mai napság a hogyan használjuk az ipar 4.0-át. Elemezzük az adatokat, informáljuk, de gyakran mi csak ilyen use case vagyunk, és ez probléma, hiszen úgy gondolom, hogyha az adat az innováció forrása a jövőben, akkor azon is gondolkozni kell, hogy a gyárat magát, most metaforikus értelemben a technológiát, a gépeket, a nyersanyagot hogyan tudjuk az ipar 4.0 homlok terébe állítani. Van erre már persze példa. Például európai projektek vannak erről. Az én intézetemben például a kondíció monitorozás eh, Emma e-mail projektjét hajtottuk végre, ahol az adatokat eh, begyűjtöttük, mértük a rendszerben, és utána pedig eh, ezen mért adatok alapján adattárolási diagnosztikai műveleteket hajthattunk végre. Az i3 gyárban például mobil produkciós kiegészítő eszközöket használtuk, és tableteken gyűjtöttük be az adatot, és ezt lehetett átadni. Ez már működik, ez már valóság, az információt fel lehet használni, valós időben is valós és már most a megfelelő személyhez lehet eljutatni. Ez a valóság. De tudjuk, hogyha a fizikai valóság és a cibertér között állunk, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, vigyázni kell a munkavállalóinkra. Úgy gondoljuk, hogy a jövő abban áll, hogy egy szociálisan networkölt vagy hálózatosított iparban működünk, hozzáadott hálózatokkal, szociotechnikai rendszerekkel. A Fraunhofer intézetben az E3 termelési koncepcióról beszélünk ennek kapcsán. A robotika területén is már elértük ezt a use case-t, a harmadik use case állapotot, ahol a technológia, az ergonómia kérdéseire is kitérünk, a szenzorok vagy a biztonság kérdéseit sem feledhetjük el. Vannak már persze tapasztalataink, de mi a Fraunhofer intézetben dolgozó termelői szakértők úgy gondolják, hogy a robotok és az emberek közötti interakció a legfontosabb kérdés a jövőben. Előadásomat két képpel szeretném befejezni. Egyrészt a good feeling termelés. Menjenek vissza néhány ezer évet az ipar 0.0 idejéig, amikor kővel hasító, kővel hasította az ősember a köveket. Nem volt, nem járt ez jó érzéssel, illetve jó érzéssel járt ez a középkorban. És a német Meister nagyon jó um, a, a a céhmester, nagyon jó ér, érzéssel állította elő magas minőségi termékét, de az ipar 2, plusz, 2 és 3 plusz 0 a komplexitást el, lebontani, megosztani a funkciókat. Azt hiszem, hogy számunkra a legnagyobb esély, az európai ipar számára a legnagyobb esély abban áll, hogy a komplexitás haszonélvezői válhatunk. Azt hiszem, hogy az ipar 4.0 egyik legnagyobb előnye éppen ebben rejlik, hogy a lehető legkomplexebb rendszereket is uralni tudjuk, nincsenek fizikai akadályok, amelyek ezt megakadályoznák, lehet, hogy jogi akadályok lehetnek, de a komplexitásból ez a fő üzenetem, hasznot húzhatunk, hiszen a big data-t a small data-val összekapcsolhatjuk, csatornázhatjuk, és ez mindenki hasznára válhat. De mi a gyártás oldalán vagyunk. Nézzék, ezt a, leg, ezt a legegyszerűbb csapágyat. Hogyha ezt a csapágyat megnézzük, tudjuk, hogy kell egy ilyen golyós vagy görgő csapágyat előállítani. Hogyha megvizsgáljuk ugye az előállítási adatot, a felhasználási adatot, az életciklust, ha megvizsgáljuk tehát ezt a a gyűrűket, a feszítő serkentyűket és a csapágygolyókat, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne adatot előállítani. Nem további szenzorokkal, hanem sokkal inkább úgy, hogy az anyagról és az felületekről és a nanoszintről való adatainkat felhasználhatjuk, és így ezt a kugellagat ezt a kullaget, tehát ezt a csapágyot úgy használhatjuk fel, hogy az adatokat jobban kicseréljük, és az információból így tudás, végezetül pedig mindenki számára haszonná válik. Ez a fő üzenet. Használjuk fel a Google lágert, és indítsuk el a Google láger irányába, tehát a csapágyot, a Google csapágy irányába, és így tudunk csak túlélni ebben a versenygő világban. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes volt, mert itt filozófiai természetű kérdéseket vetettünk föl mindjárt az elején, és uh, az, hogy az elfogadása, a good feeling, az emberekkel való együttműködés, és mindezek a fontos gondolatok, nagyon fontosak a mi szakbizottságunk szempontjából. Ide tudnám a komplexitást sorolni, illetve a közösségi gondolkodást és az adat kiadást, adat termelést. Ezek mind nagyon fontos kérdések. Minden bizonyal még sok minden van az ön tarsójában, de abban is biztos vagyok, hogy rengeteg kérdés lesz a parlamenti képviselők részéről is. Köszönöm szépen. A második felszólalunk Peter Brojtigan, aki partner egy tanácsadó cégnél, és a Müncheni Egyetem részéről érkezett hozzánk. Ő jogász, és Londonban is jogászként dolgozott. Jó néhány publikációval a háta mögött ipar 4.0, cloud computing, elkereskedelem, és mindenféle olyan kérdés, amely a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Úgyhogy tényleg a csapjunk a dolgok közepébe. Önni a szó. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem önökhöz, és nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Nézzük a szlájdokat. Tudom, hogy nagyon unalmas, mert jogszabályokkal fogok előállni, de azért mégiscsak fontos valahol, mert a jogászok mindig azt akarják, hogy a technikusokkal, tudósokkal megbeszéljék azt, hogy milyen jogi háttérre van szükség. Például az ipar területén, illetve a robotik, robotika és a big data területén. Nézzük meg először a robotikát felelősség kérdése rendkívül fontos. Van-e itt bármi, amiben jogot kellene alkotnunk? A másik az e-person kérdése lesz. Van-e szükség arra, hogy egy robotot jogi értelemben reprezentáljunk? Tehát, hogy felelőssége lehet-e egy robotnak? Tehát itt nem csak a természetes személyek esetében merül fel ez a kérdés, hanem a robotok esetében is. Én teljes mértékben egyetértek a korábbi felszólalóval. A big data rendkívül fontos kérdés, és itt is meg kell vizsgálnunk azt, hogy például a privát szférára való, privát szférához való jogra vonatkozó jogszabályok elegendőek-e. Aztán nézzük meg, hogy az automata termékek esetében, vagy a teljes mértékben önellátó rendszerek tekintetében hogyan kell ezen a kérdésen elgondolkodnunk. Nagyon fontos ugye azt látni, hogy hiába van egy jól működő automatikus autó, azért mégiscsak az ember vezeti. Ez egy automata rendszer. De lesz egy olyan jövő, és mindenki erről beszél most, amikor teljesen önműködő robot vagy autó fog vezetni. Tehát ők fogják eldönteni az összes eldöntendő kérdést. Senkinek nem kell majd vezetnie. És ebben az esetben a felelősség kérdése rendkívül fontos. Ez tehát az autonóm vezetés kérdése. Ebből a szempontból fontos megvizsgálni a felelősség kérdését. Én azt gondolom, hogy az automatizált területen nincsen szükség új jogszabályra, Gondoljunk például a termékekre vonatkozó felelősség kérdésére, például azok felelősségére, akik legyártják ezt a terméket. Ez önmagában így szépen le van fedve, mert azért a végén mindig valamilyen ember áll az egész mögött, tehát a felelősség kérdése könnyedén megállapodható. Megállapítható. Nézzük meg ugye az autóvezetés esetét, itt mindig az autóvezető, illetve a tulajdonos felelősségéről beszélünk, illetve a gyártó felelősségéről. És ez megint csak szépen lefedi ezt a helyzetet, és igaziból a bíróságok is egyre erősebb joggyakorlatot hoztak létre, tehát elég jól működik már ez a rendszer. Amennyire, amennyiben a végső soron egy emberi döntéstől függ egy folyamat, ezeken a területeken elegendő a jelenlegi jogszabályi háttér. Azonban a teljes mértékben autonóm rendszerek esetében már nem emberek ellenőrzik a rendszert, hanem a rendszer saját maga hoz meg döntéseket, és ebben a tekintetben vannak joghézagok. Tehát akkor, amikor elkövetkezik majd az az idő, amikor önmagukat szabályozó rendszerek lépnek életbe, hát akkor majd el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk lefedni ezt a területet, a, meg lehet vizsgálni azt, hogy ki a felhasználó, fogyasztó, a szoftverkészítő, vagy a gyártó, mert itt ugye nagyon sok minden függ majd a szoftvertől. És végül is politikai értelemben elképzelhető, hogy nem a fogyasztót kellene felelősségre vonni, hiszen ha valaki mondjuk egy autonóm autóban ül, akkor nem feltétlenül a felelős, tehát nem ez a jó megközelítés, hiszen egy fogyasztóról beszélünk, egy felhasználóról, aki nem tud dönteni, nem tud semmit sem megváltoztatni. De elképzelhető az is, hogy mondjuk a gép-gép közötti kommunikáció esetében a felelősség kérdését is valahogyan meg kell oldani. Aztán ugye a szoftver kérdés. Most a szoftver esetében is nagyon nehéz azt mondani, hogy hol van a felelős. Mert ezen keresztül ugye az innovációt, a fejlesztést, a kutatást fogjuk visszafogni, mert amennyiben a szoftverfejlesztő lesz a felelős, ezen keresztül elképzelhető, hogy mégiscsak inkább a gyártó tehát a rendszer gyártójánál kellene a felelősség körét inkább találnunk, hiszen ők azok, akik valóban profitot termelnek, és mindezt egy biztosítási rendszerrel kellene összekötni. Tehát egy autonóm rendszer esetében, hogyha ez nem jól működik, akkor nincsen gondatlanság, gondatlanságról nem beszélhetünk ezekben az esetekben, valamilyen megoldásra van szükség egy biztosítási rendszeren keresztül. Én azt gondolom, hogy alapvetően a gyártóra kell fókuszálnunk, tehát a rendszer létrehozójára, aki a robotot legyártotta, és mindenképpen egy, be kell építeni a rendszerbe egy biztosítási oldalt is. Ezen felül felmerül a kérdés, hogy egy e-személy, vagyis egy robot esetében megállapíthatunk egy jogi személyiséget? Tehát ezeknek a, személy, a robotoknak lehet-e jogi személyisége? Szerintem nem. Egyrészt azért, mert a felelősség kérdése merül fel, ebben az esetben pedig végül is valaki, egy élő személy kell feleljen a robotért. Tehát úgy gondolom, hogy egy E személy nem lehet egy köztes felelős, tehát itt megint csak a gyártóhoz lehetne visszavezetni ezt a kérdést, és megint csak ki kell egészíteni egy jó, komoly biztosítási rendszerre. Egy másik ok, ami miatt az E személyiségeket elvetném, ezeknek a felelősséget, ugye nagyon sokszor ezek, a köztes e személyiségek azok, akik kiadják a számlákat, döntenek, és így tovább. Elképzelhető, hogy ők egy ilyen művi, jogi személyiségé válhatnának, és itt megint csak az a válasz, vagy az én véleményem, hogy nem. Mert ezt az E személyiséget, a robotot megint csak vissza lehet vezetni egy gyártóra, aki legyártotta a robotot. Tehát megint csak a nyilatkozatokat, amelyeket ez az E személyiség, ez a robot ad ki, a gyártóra vissza lehet vezetni. Nézzük most a big data kérdését. Ez egy másik nagyon fontos nagy terület, amelyről mindenképpen beszélnünk kell, és jelenleg két vita folyik párhuzamosan. Az egyik az az, hogy vajon szükség van-e olyan jogszabályra, amely az adat tulajdonlással foglalkozik? Például a gyártási folyamatokra vonatkoztatva, a másik pedig az adatvédelem, vagy az adatok privát szférába való beillesztése szintén fontos kérdés, ami felvetült. Nos, hát itt csak néhány gondolatot vetettem papírra, nézzük meg, hogy olyan, milyen a jelenlegi jogszabályi háttér, de azon is el kell gondolkodnunk, hogy egyáltalán hogyan definiálnánk ezt a fajta adattömeget, és vajon elegendő-e a jelenleg meglévő jogszabályi háttér? Nézzük meg ebből a szempontból a kérdést. Vagyis a nem személyes adatokra vonatkozólag hogyan néz ki a helyzet. Jelenleg ugye már van egy EU-s jogszabály a személyes adatok védelmére vonatkozólag, amely 2018-ban lép majd életbe, tehát ilyen értelemben pontosan tudjuk, hogy hogyan definiáltuk a személyes adatokat. De mi a helyzet a nem személyes adatokkal? Van -e ennek egyáltalán értelme, hogy ezt definiáljuk, vagy csak a kettőt együtt tudjuk értelmezni? Mondjuk például az, hogyha túl hideg van, az egy értelmes adat-e. De nagyon sokszor az adatokat egymással összevetve lehet értelmezni, és így kell a jogszabályi hátteret is meghatározni. Például a kód szint, vagy kódolási szint szempontjából lehetne ezt megtenni, de ezen keresztül már láthatjuk azt, hogy ez mennyire nehéz feladat. Mert az információkat védenünk kell, de ugyanakkor azt is ezzel párhuzamosan védenünk kell, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez az információkhoz. A jelenlegi jogszabályi háttér persze nagyon szép, öm, van egy adatvédelmi törvényünk, van üzleti titok, ipari titokra vonatkozó jogszabályaink, és így tovább. És aztán van egy eh, adat alapjog, amelyet szintén itt Európában hoztunk létre, és lehet, hogy ez is egy jó alapot jelenthet a további tovább gondolásához ennek a folyamatnak. Az innovációk védelme, na de hát itt nincsen igaziból innováció vagy kreativitás, hiszen csak egyfajta adatvédelemről, egy adatgyűjtésről van szó. Nos, hát akkor nem gondolom, hogy itt a piac nem működne ezen a területen. És aztán a hatalmi hézagok közötti egyensúlyteremtés lenne itt talán a legfontosabb kérdés. Nézzük például a szerződéses jogot, a versenyjog, antitrust, adatvédelem, erre vonatkozóan vannak európai rendeletek, aztán itt van az anonimizáció is, és amennyiben szükség van a személyes adatokra, akkor nagyon nagy akadályok is, akadályt is jelentenek ezek a jogszabályok, tehát ezt kell végig gondolni. Európában mindezt nem lehet megvalósítani a jelenlegi elvek alapján. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdéseket vetett fel az autonóm rendszerekkel kapcsolatban, a termékek felelősségével kapcsolatban, az e-személyiséggel kapcsolatban, és a nagy adathalmazokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a prezentációját. Következő előadónk pedig Edi Roland úr. Az Siemens innovációpolitikai igazgatója, alelnöke. A Siemensnél már néhány éve dolgozik. Még a 20. 20. században kezdte ott a munkáját. Vegyész doktor, és emellett a Siemens brüsszeli irodájában is dolgozott 2004 óta. A legfontosabb kutatás, kutatásfejlesztés, innovációs politikák és a szellemi tulajdonjog kérdésköreivel foglalkozott. Megadom a szót ennek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kedves meghívást. Mai beszédem a gyártás digitalizálásáról fog szólni, ez nagyon fontos az ipar 4.0-ban. A digitalizáció az a fogyasztók kapcsán kezdődött meg. Látjuk, hogy a CD-k keresgélésé helyett most már letöltjük a zenét, például, de itt a diákon a Siemens által lefedett különböző területeket látunk, de ebből most én a digitális gyártásra a gyártás digitalizálására fogok összpontosítani. Ez azt jelenti, hogy a termék fejlesztésétől kezdve egészen a karbantartásig és a szolgáltatásokig digitalizáljuk az összes folyamatot. Persze vannak ennek ö, kihívásai, amelyek nagyon komolyan megváltoztak az utóbbi időben, ugyanis például a termékek sokkal komplexebbé váltak. A vásárlók egyre egyénibb termékeket szeretnének vásárolni, úgyhogy individualizáljuk a tömeggyártást is, az adatokat a minőség javítására is felhasználjuk, illetve az erőfolyás és energiahatékonyság is nagyon fontos, ha az ember versenyképes akar maradni. Az ipar 4.0 az a jövőbe való, jövőről való gondolkodás projektje. Megpróbáljuk ezeket az új kihívásokat és problémákat Németországban gondolkodással megoldani azokat a problémákat, amelyek a gyártásban merülhetnek fel. Az ötlettől vagy a megrendeléstől az összes utólagos szolgáltatásig mindent lefedünk az előttem szólók, a hannoveri kollégák már beszéltek hasonló témákról. Az alján látható a diának, hogy hogy néz ki az eredeti értéklánc, az eredeti termelési lánc. Az digitális értéklánc máshogy néz ki, mert itt már a termék tervezésétől kezdődik a lánc, és ugyanúgy a szolgáltatásnál ér véget és az egész digitalizált. Egy laboratóriumban kezdjük, első tesztekkel a tervezési munkát, és utána ipari méretekben is, például egy vegyi gyárban elkezdjük ezt a terméket előállítani. Nézzünk még egy képet. A virtuális és a valós világ párhuzamosságát ábrázolja ez a kép, és azokat az adatokat, amelyeket a tej a valódi termelésben felhasználunk, ezt a következő folyamatban vissza tudjuk táplálni. Mik ennek a fő elemei? A bal oldalon láthatóak. Először is kell egy ipari szoftver és automatizáló portfólió, ezt mi digitális vállalatnak nevezzük, és utána a vásárlók, fogyasztók igényeire kell szabni mindezt. Aztán ehhez szükséges ipari kommunikációs hálózatokat is létrehozni, biztonságot biztosítani, a kiberbiztonság, az ipari biztonság területei tartoznak ide, és végül ipari szolgáltatásokat is nyújtunk a fogyasztóknak. Ezt pedig úgynevezett közös platformokon lehet elvégezni. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hadd mondjak egy példát. A Maserati Ghibli előállítása most termés mértékben digitalizált vállalkozási formában történik. Párhuzamosan használja ez a virtuális és a valódi adatokat a termelés optimalizálására, a tervezéstől a szolgáltatásokig. Sikerült olyan termelési hatékonyságot elérnünk, ami 30%-a javult a hagyományoshoz képest. 48 hónap helyett most már 32 hónap alatt piacra tudunk dobni egy új mazerátit ennek köszönhetően. Amikor a robotokról beszélünk, itt egy rövid animáción látható, hogy hogyan használjuk őket a gyártásban. Megkapják az adatokat, kommunikálnak egymással, megvárják egymást a robotok, összeállítják az autót, aztán továbbítják a következő lépcsőhöz azok a változók, amelyek a gyártásban előfordulnak, a különböző lépések különbözőképpen vannak programozva a jelen pillanatban. De hogy fog mindez kinézni holnap, amikor autonóm intelligens rendszerek veszik át ezeknek a gépeknek a helyét? Az autonóm gépek már függetlenül önmaguk meg tudják nézni azt, hogy milyen típusú feladat érkezik egy receptet, ad, receptet adunk a kezükbe, specifikációt arról, hogy mit várunk el tőlük, hogy mit végezzenek el, de azt nem mondjuk el a robotoknak, hogy hogyan csinálják. Ezt már ők maguk tervezik meg függetlenül. Módosíthatják a típustól függően azt, hogy hogyan dolgoznak. Ezen persze még dolgozunk, az emberek és az autonóm gépek jelen pillanatban még szorosan együttműködnek. Jelen pillanatban szükséges az is, hogy a robotok felismerjék, hogy emberek tevékenykednek a szomszédságukban, akkor lelassulnak, és hogyha nincs közelükben ember, akkor fel tudnak gyorsulni. És most a nagy adathalmazokról és az intelligens adatokról. A Siemens esetében 2-300 ezer úgynevezett eszközünk van, világszerte ezek a termékek, ezek úgy installáltak, olyan installált termékek, amelyek lehetnek turbinák, lehetnek erőművek, bármik lehetnek, de olyan rendszerekre gondolok, amelyek adatokat állítanak elő. Ezen adatok elemzéséhez pedig szükség van egy know-how-ra. Például az egészségügy, vagy a, keres, vagy a közlekedés, vagy az energia tekintetében különbözőképpen kell elemezni az adatokat, úgyhogy a kontextust meg kell adni, mielőtt analizálunk. Aztán, hogyha kinyertük az intelligens adatokat ezekből az adathalmazokból, akkor ezzel például energiát tudunk, költséget megtakarítani, optimalizálni tudjuk a gyártást, vagy jobban ki tudjuk szolgálni a fogyasztókat. Itt van a CERN Genfi gyorsítója. Rendkívül komplex és óriási gépezet. 30, 27 kilométer hosszú ez a részecske gyorsító. 291 Celsius fokos hőmérsékleten működik, integrált ellenőrző rendszerei vannak, 600 darab konkrétan, plusz integrált szenzorok, és ezek rendkívül sok adatot generálnak. A Siemens ezeket folyamatosan elemzi, és vizsgálja, hogy hol merülhetnek fel problémák. Itt most nem a tudományos eredményekről és az erre vonatkozó adatokról beszélek, hanem azokról az adatokról, amelyikek a gépezet működésére vonatkoznak. Ez kb. 100 terabyte információt jelent naponta, ami csak ennek a szerkezetnek a működéséről keletkezik naponta. Ezt mind elemezni óriási feladat. Az analitika lehetővé teszi azt, hogy javítsuk a gépeket, továbbfejlesszük őket. A 27 kilométeres részecske gyorsító 27 napba tellett, vagy több napba tellett, amíg megtaláltuk, hogy hol van a probléma, hogyha felmerült valami. Most fél óra alatt meg tudjuk találni, hogy hol van a probléma. Erre a nagyszerű eredményre jutottunk a nagy adathalmazok és az intelligens adatok összekombinálásával. Az internet, az adatok már mindenhol ott vannak, de a a, egy erőmű vagy a részecskegyorsító esetében, hiszen ők is a fogyasztóink közé tartoznak, megbízható szolgáltatásra és adatvédelemre van szükségük, ezt igénylik. A dolgok internete azt is jelentheti, hogy egy harmadik fél elemzi a generált adatokat, vagy mi akik generáljuk az adatokat, önmagunk már intelligens adatokká tudjuk ezeket fordítani elemzéssel, és csak a szükséges adatokat adjuk tovább. A gép tulajdonosának a kezében marad ezáltal az adatokból kinyert információ, nem kell egy harmadik félnek a kezébe adni. És nem kell a nyílt internetre kivinni. Ez egy business-to-business területen nagyon fontos lépés volt, ami kedvező a fogyasztóink számára, nagyon örülnek ennek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen! Az autonóm rendszerek irányába lépünk el, lépésről lépésre. Köszönjük szépen! Nagyon fontos téma volt ez, és a digitális vállalkozások nagyon fontos szerepet játszanak majd a jogalkotásban is. Negyedik előadónkat, Fredik Kekeleinent, az Enevó ügyvezető igazgatójának a szót. Komoly vállalkozóval van dolgunk, és az Enevol alapítója és egyben ügyvezető igazgatója. Ez egy finn székhelyű startup, amely a globális hulladék és újrahasznosítási ipar forradalmasítására tör. És a leggazdaságosabb hulladék begyűjtési rendszert dolgozták ki. Nagyon érdekes téma, ez megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Lehet, hogy nem vagyok doktor, meg professzor, de egy startup vállalkozó vagyok. És arról szeretnék beszélni önöknek, hogy egy szervezet a big data-t mire használhatja föl, hogyan tud egy hagyományos, de nagy ipart a big data átalakítani. Röviden az én cégemről. 2010-ben alapítottuk meg a céget. A célkitűzésünk az volt, hogy adatokat gyűjtsünk számítógépes rendszerekkel, és így alakítsunk ki egy folyamatot. Nagyon gyorsan a hulladék és újrahasznosítási iparra találtunk, amelyet még nem annyira ért el a technológia, és amelyet megváltoztathatunk azáltal, hogy új gondolkodásmódra serkentjük. A cég Finnországban székel, én is finn vagyok, mérsékelt sikert tudtunk elérni, és a világ különböző pontjain, Európában és Észak-Amerikában és Japánban is irodákat tudtunk nyitni. Talán sokan önök közül nem tudják, de a globális eh, hulladékmenedzsment és recycling ipar egy hatalmas iparág, sokkal nagyobb iparág ez, mint amit gondolnának rólam. Majdnem egy trillió eh, eurós éves piac ez, és ez növekszik évről évre. Ez az egyik globális megatrend, nő a fogyasztás, az urbanizációs folytathatnám. A városi térségeken ben élő emberek majdnem kétszer annyi hulladékot termelnek, mint a vidéken élő emberek. Igazán meghökkentő tény ez. Több száz millió hulladékkonténer van a világban, és sok millió kukás autó rója a világ útjait. Ebből az egy trilliós piacról ö, van a logisztika viszonylag kiszerepet játszik, vélelmezésekre építették ezt az IPA, a logisztikát, és nem az igazi részletes adatokra. Mit teszünk tehát mi? Először nézzük meg, hogyan gyűjtik be ma a kukákat. Megy a kukásautó, több ezer konténert jár be, vélekedések alapján. Minden nap, vagy minden héten, vagy minden második nap elmegy a kukásautó a különböző helyekre, begyűjtőhelyekre, kórházakba, parkokhoz, és vélelmezik, hogy mennyi hulladék jött létre ezeken a helyszíneken, ezekben a hulladékgyűjtőkben. Mit teszünk mi? Mi ezt a régi statikus modellt egy adatvezérelt megközelítésre alakítjuk át, ahol meg lehet határozni, mikor menjünk, hova menjünk, és mennyi hulladék jött létre az egyes területeken. Látták ezeket a képeket, biztos ismerik. Ez egyik kép Finnország, másik Barcelona, ez megint Finnország, és más európai városokból készített képek. Ez a probléma, gyakran túl későn megyünk ki, és ez komoly környezeti problémává válik, a késedelmes begyújtés. Mit tettünk mi? Létrehoztuk ezeket a szenzorokat, az feltöltöttségi ról tájékoztat a, dát, a, a szenzor, ezt az adatot felkült, feltölti egy felhőbe, egy cloudra, és ilyen módon tehát pontosan elemezni lehet, hogy mikor telik meg egy hulladék konténer a városban, és ilyen módon optimalizálhatjuk a hulladék begyűjtési útvonalakat, és persze erre egy algoritmus dolgoztunk ki. Így majdnem 50%-kal csökkenteni tudtuk a logisztikai költségeket sok városi térségben, hulladékgyűjtés területén. Sok 10-100 milliárd, millió euróról beszélünk sok városban. A szenzorok voltak éppen adatot generálnak, begyűjtik az adatokat, autonóm életet élnek, a hulladékot, a mozgást, a feltöltöttségi szintet mérik, tudjuk, hogy minden konténerben mi történik pontosan. Az előnyök teljesen egyértelműek, sokkal alacsonyabbak az operatív költségek, az üzemeltetési költségek, és hogyha tudjuk, hogy mennyi hulladék jött létre, mennyi újrahasznosítható anyagot gyűjtöttünk be, megérthetjük, hogy ezzel szolgálhatjuk a környezetet. Például a újrahasznosított anyagokból felhasznált acél 75%-kal kevesebb energiafelhasználást igényel, mint a vasércből készített acél, elő, acél előállítása. Hogyha tehát hatékonyabban recikláljuk, hasznosítjuk újra az anyagokat, nagyon hatékonyak lehetünk, és az adatok felhasználása ezen a területen oda vezethet, hogy sokkal kevesebb nyersanyagot kell majd felhasználnunk. Ez egy óriási változás. Ezek európai városok, akik az ügyfeleink, Spanyolország, Antwerpen, északi országok, sok Egyesült Királyságbeli ország, sok londoni boró vagy kerület, aztán New York City-vel, New York City az egyik ügyfelünk. A világ legnagyobb városaival dolgozunk együtt. A technológia átalakítja azt, ahogyan az eh, iparágok működnek, illetve a városok üzemeltetik a saját közszolgáltatásaikat. A város, mi persze örömmel használjuk fel a technológiát annak érdekében, hogy még hatékonyabbá tesszük eh, a szolgáltatásokat is, így javítsuk az város lakók életének minőségét. Japánban is jelen vagyunk, nagyon sikeresek vagyunk. Furcsa egy európai startup számára, hogy egészen Japánig eh, eljut és megvesse a lábát. De ez azt mutatja, hogy mennyire forradalmi a mi technológián. Köszönjük szépen. Thank you very much for your presentation. Köszönjük az előadását. Ez egy konkrét példa volt. Uh, we've got not on... Persze nem csak a mobil telefonok kérdését kell figyelembe venni, hanem ugye a mindennapokban láthatjuk, hogy például a szemétkezelés, hulladékkezelés területén is milyen hatalmas előrelépéseket lehet ennek kapcsán meglépni. Most pedig kezdődnek a kérdések, Bóni képviselői először a szó. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a prezentációkat, és ezeket a rendkívül érdekes és inspiráló gondolatokat a robotokról, a nagy adathalmazokról, és így tovább. El kell kezdjük ezt a vitát, hogyha valóban verseny előnyt szeretnénk az európai ipar számára megvalósítani. Persze vannak kérdések. Egyrészt mit gondolnak önök arról, hogy milyen feltételek szükségesek a konnektivitás szempontjából, mit, ala, mit értek ez alatt, infrastruktúra, magas minőségű infrastruktúra, illetve hálózatok tekintetében, akkor a nagyon magas teljesítményű komputerközpontok, illetve hálózatok egész Európában, és mit gondolnak önök a kommunikáció kérdéséről, nem csak az emberi felhasználók, hanem a gépi felhasználók szempontjából. Mit gondolnak önök arról, hogy hogyan tudjuk a jobb infrastruktúrákat biztosítani ezen a területen? Másik kérdés, arra vonatkozik, hogy az adatok forrást is jelentenek egyben. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az adat tulajdonlás kérdését biztosítanunk kell, meg kell értenünk azt is, hogy honnan származnak, a, milyen forrásból származnak az adatok, ugyanis ezekben a folyamatokban nem csak emberek szokták az adatokat generálni, hanem gyakran gépek teszik ezt meg, vagyis az ide vonatkozó szabályok, adatvédelem, adatbiztonság és így tovább, máshogy kellene kinézzenek, mint a, akkor, hogyha emberek generálják őket, és máshogy akkor, hogyha gépi ö, forrású, vagy gépek által generált adat halmazokról van szó. Hogyan látják önök, hogy ez a fajta gazdaság az adatkezeléshez hogyan, hogyan viszonyul? Emberek és robotok kapcsolata a következő témakör. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy szabályokra van szükség, és kommunikációra amennyiben jól értem a dolgot, nem csak egy mechanikus együttműködésre van szükség, hanem arra is, hogy emberként hallassuk a hangunkat. Vannak most már olyan applikációk, amelyek például a smartfonokon keresztül gépeknek küldik el a hangunkat. Tehát el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen fajta kommunikációra van szükség, akkor, amikor robotokkal akarunk együttműködni. És a felelősség kérdése nagyon érdekes kérdés volt, hiszen itt ez egy olyan koncepció, amelyet a professzor bevezetett az e-személyiségekkel kapcsolatban. Fontos lenne azt is látni, hogy hagyományos értelemben hogyan néz ki a felelősség kérdése, és itt viszont most teljesen újfajta megoldásokat kell végig gondolnunk. És egyébként azt is szerettem volna elmondani, hogy vannak erre vonatkozó munkálataink itt a parlamentben és az ITRE, illetve a Júri Szakbizottságban. Szeretnénk, hogyha jobban tehát el tudnánk mélyülni, vagy mélyedni ennek a kérdésnek a feltérképezésében. Tehát szabályokra van szükség, de nem szabad túlszabályozni. És végül pedig a személyre szabás kérdése. A digitális világ nagyon sok új lehetőséget biztosít, a termékek és a szolgáltatások tekintetében, illetve a napra vagy személyre szabott szolgáltatások és termékek területén is. Ez egy új hozzáadott érték, és én azt gondolom, hogy ahogyan Roland úr is elmondta, itt közös platformokra van szükség, és el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen platformokat tudunk létrehozni. Még egy utolsó kérdés, elnézést. Nagyon hosszú volt ez a beszéd, ne haragudjon. Na, utolsó gondolat. Utolsó gondolat a szabályozásra vonatkozik. Ez teljesen új. Elnézést. Elnézést. Ez egy kicsit majd később még előjöhet ez a téma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, sok mindent hallottunk az ipar 4.0 technológiai részéről, a menedzsment eh, területről, az új üzleti modellekről, a megközelítésmódokról, de egy másik szempontot is fel szeretnék vetni. Jelesül, nem feledkezhetünk meg a munkavállalókról Persze a menedzsmentnek is vannak problémáik, hogy új ö, üzleti modelleket honosítsanak, meg ez új kockázattal is jár, de a munkavállalók új kihívások előtt állnak. Az önök tapasztalatai alapján be tudnak-e számolni arról, hogy mely cégekben sikerült bevonni a munkavállalókat, vannak-e ágazatok, ahol ez jól sikerült? Van-e példája a példaértékű képzésnek, továbbképzésnek, vagy a üzemi tanácsok és a szakszervezetek bevonásának az ipar 4.0-ba? Vannak-e tanulmányok, amelyek ezt a tényállást vizsgálják meg? Szükségünk van-e ilyen tanulmányokra, hiszen ha nincs, akkor szükségünk lesz rám. Hiszen úgy gondolom, hogy a munkavállalókról a vitában gyakran megfeledkezünk. Mi több esetleg társadalmi párbeszédre is szükség lehet-e az EU szintjén? Kérdezem. Második kérdésem. Mi itt a szakbizottságban a robotika magánjogi szabályozásával is foglalkozunk, és ön beszélt is erről a kérdésről, valamint a big val való kérdésekről. Az egyik ezzel kapcsolatos kérdést a kollega felvetette. Milyen fajta széles sávra van szükségünk ahhoz, hogy a big data jól működjön? Köszönöm szépen, madam. Tosanovszki úr az ECR nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, anyanyelvemen beszélek. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesek voltak ezek az előadások, köszönöm szépen őket, érdekes a vita is. Úgy hiszem, hogy nagyon is aktuális ez a kérdés. Máma, a különböző szakbizottságok foglalkoznak a parlamentben a robotika kérdésével, a robotok fejlesztésével, a kutatással, illetve azon is gondolkodunk itt a tisztelt házban, hogy Mennyiben lehet olyan normalizációs módszereket kidolgozni, amelyek hasznosíthatók a robotok számára? Hiszen nem szabad túl szigorú kritériumokat megfogalmazni. Kérdésem, mire korlátozódjon a jogalkotás? Mit tegyen a jogalkotás? Köszönöm Brajtigen professzornak, amit mondott, ugyanis ő éppen azt mondtam, nem akarom megismételni szó szerint, amit mondott, de arról beszélt, hogy a mai jogalkotás elegendő. A mai jogszabályok elegendőek. Gyakran azonban a jogszabályok korlátozhatják a kutatást, a fejlesztést. Én úgy gondolom, hogy sokkal inkább az oktatásra, az iskolai rendszer támogatására, kutatásfejlesztés támogatására kell koncentrálnunk, ki kell építenünk az infrastruktúrát, a számítógépes infrastruktúrát, azaz a széles sávú hálózatokat is még folytathatnám. Attól fél, félek, Attól félek, hogy ha túl szigorú a szabályozás, akkor megakadályozhatjuk ezzel a fejlődést. A technológia gyorsabb, mint a jogszabályalkotás. És az is jó, hogy a technológia saját maga fejlődik, anélkül, hogy az igazgatás, hogy a jogszabályalkotás beleavatkozna ebben. Roland úr mondandójára szeretnék visszautalni, hogyha túl gyakran beavatkozunk, hogyha optimalizációs módszereket alkalmazunk, akkor ez bizony problémává válhat. Mert például csak egyfajta autó jönne létre, mert mindegyik modell ugyanazon adathalmaz alapján jönne létre, és ilyen módon a fejlődésben rejlő lehetőségeket megfékeznénk. Ezért kérdezem, hogy hol látja a parlamentek szerepét, és az Európai Parlament szerepét a jogalkotásban. Legyünk aktivista parlament a jogalkotás tekintetében, vagy sokkal inkább a hagyományos gondolkodást segítsük-e meghaladni. Én bizony azt szeretném, hogy sok különböző autó járjon az utakon, nem egyfajta. Intervention. Köszönöm szépen a hozzászólását. Ha jól értettem a kérdését, az ipari tevékenységekkel kapcsolatban arra gondolt, hogy jogi megoldások és az emberek se avatkozzanak ebbe bele. Ezt mondta ön. Hát jó, köszönöm szépen. Putikofer kolléga a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, uraim, a prezentációkat. Van néhány kérdésem. Először is Puc úrhoz. Melékesen említette, hogy Kína is részt vesz abban, hogy előmozdítsa ezt a technológiai nagyugrást. Például a Made in China 2025-ös stratégiát meghatározták, amely kifejezetten felsorolja a kínai célokat. Ebben a kontextusban érdekel, hogy mi lenne az ön tanácsa az európai ipar és döntéshozók milyen stratégiát kövessenek. Az nemrégi kuka esetre hívnám fel a figyelmet. Öttinger biztos úr nagyon határozottan kifejtette a véleményét, mely szerint Európa védje meg az iparát és a stratégiai technológiáit. Hogyha a jövőben is szeretne az élen járni. Ön hogyan látja ezt? Vannak-e Kínával kapcsolatosan konkrét aggályok? A második. Az önök prezentációiban a KKV-k nem nagyon fordultak elő. Az új normák kidolgozása, az új technológiák számára nagyon fontos téma a kkv szempontjából. Önök szerint milyen szinten kéne folytatni a standardizációt európai szinten, nemzetközi szinten? Mit gondolnak erről? Mi a tanácsuk az új normák meghatározásáról? A harmadik pedig a digitális készségek. A szabványokról volt szó eddig. A, eddig a lakosságnak nem voltak meg a megfelelő digitális készségei. Egy európai kezdeményezés önök szerint elképzelhető lenne, hasznos lenne? Ha digitális egységes piacot akarunk létrehozni, akkor feltételezzük hogy ezek a készségek megvannak. De hogyha a kompetenciák oldaláról nézzük a dolgot, akkor azt látjuk, hogy tagállami vagy regionális kompetenciák azok a kérdések, amelyekre szükség lenne en, ezen európai célok elfogadásához. Most pedig Kokricsek úr a GUE részéről kap szót. Köszönöm szépen. Az előttem szóló kérdését szeretném folytatni. Széles körű hálózataink vannak, tehát nagyon gyorsan tudjuk az adatokat továbbítani. Ez az egyik szempont. A másik szempont azonban az adatok tulajdonlásának kérdése. Például az űrhajósok sok adatot gyűjtenek össze, ezeket az interneten publikálják, és más emberek elemzik ezek az adatokat. És ez alapján új felismeréseket fogalmaznak meg, új felismerésekre jutnak. Tehát az adatokat gyűjteni kell, elemezni kell. De ha ezt nem tesszük meg, nem lépünk előre. Ezt akartam mondani. Egyrészt, másrészt az automatizációról szerettem volna beszélni. Kérném a résztvevőket, hogy látogassák meg a gyárakat, mondjuk az üvegautomatikus termelése, automatikus gyártása során mérik a termelési adatokat, mindent szabályoznak, mindent egységes protokollal oldanak meg, az adatokat begyűjtik, feldolgozzák, és végezetül pedig a konkrét adatok alapján több tucat formátumot vág, formát vágnak, és ezeket állítják össze. Ez az ipar 4.0. Ugyanez az igaz a csomagoló a csomagolási céllal előállított üvegáruk tekintetében. Mit tesznek az emberek az üveggyárban? Programozók, mechanikusok, fejlesztők dolgoznak az üveggyárban, akik a rendszert eh, igazgatják, és így felszabadulnak munkaerők, akik például a Fraunhofer intézetben dolgozhatnak annak érdekében, hogy a jövőt feltérképezzék. Tehát persze itt nem tudnak tömegek dolgozni. Még egy észrevételem van. Úgy gondolják-e, hogy helyese, hogy az adatok gyűjtését egységes protokollal lássuk el, vagy sem? Köszönöm szépen, Dario Tamburano kolléga az ERNF részéről. Köszönöm szépen. Mindenki, minden előadónak betekintést adtak, nem is a jövőbe, hanem a jelen valóságokban. A technológiai innováció nagy lendületet adott a jogszabályalkotásnak, hiszen nem csak a mai helyzetet kell szabályoznunk, hanem ki kell tekintenünk a jövőben. Kérdezem a Siemens előadóját, a Siemens képviselőjét az dolgok internetje és a big data kapcsán. Holnap az ITRE az Energy Labelingről egy dokumentumot fogad el, vitat meg, hogyan értelmezi ön a smart appok szerepét a dolgok internetje tekintetében? Például itt háztartási gépeket látnának el szenzorokkal, és ezek összekapcsolódnának a hálózattal, és mindig lehetne irányítani őket a okostelefonról. Ugyanakkor felhasználási adatokat is gyűjtenének. Azt gondoljuk, hogy ez az európai jövő, de elképzelhető, hogy növel, elképzelhető, hogy növeljük a felhasználás minőségét, nem csak a mennyiségét. Hozzájárulhatnak -e ezek a berendezések a hálózatok költségének csökkentéséhez, hiszen az európai ipar készen áll, ugrásra készen áll, hogy ilyen háztartási berendezéseket elkészítse. Hogyan néz ki a többi piac, az ázsiai és az európai piac, tehát az EU-n kívüli piac? Milyen jogszabályok érvényesek ott? Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Royal kolléga nincs itt, úgyhogy Edvard Márten kapsz volt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadásokat. Amikor hallgattam önöket, akkor az a benyomásom keletkezett, hogy nem állunk nagyon távol attól, hogy egy New Yorki gomb vezényli a vállalatokat és az egész világgazdaságot, tehát miért is ne? meg fogja mindez változtatni a munkaszervezést, a munkahagyományokat és a kapcsolatunkat a munkával. Ezt a kérdést kollektívan tegyük fel, ki fogja a szociális modellünket finanszírozni. Lesz mindennek ugyanis nagyon komoly szociális hatása is. A 4.1, az ipar 4.1 felgyorsítja a globalizációt is. A vitában segítene, hogyha részletesebben hallanánk a következőkről senki nem tudja elmondani, hogy mennyire lesz bonyolult a termékeknek a nyomon következtősége akkor, hogyha tovább digitalizálódik a világ. Gondolok a kibocsátás kereskedelemre is például. Hogyan fogjuk meghatározni, hogy ki felelős egy kibocsátásért, egy kínai gyártó, hogyha a butaságokat követel, hogyan fogjuk tudni felelősségre vonni? Részben az egyik kérdésemet már megválaszolt az egyik panelista, de a kettő pont, az ipar 4.0 teljesen dolgozók nélküli, de humanizált ipar lesz? Hogy fog ez kinézni? Ez persze, a gyorsulás az nagyon jó, de azok a hálózatok, amelyeket említettek, a jelenlegi hálózatok, azok már alkalmasak-e a négy, az ipar 4.0 igényeinek kiegyenlít, kielégítésére? Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga, a fontos kérdéseit. Kedves kollégák, -e más hozzászólni, Bóni úrat leszámítva, hiszen a következő percekben megadom Boni úrnak a szót, hogyha többiek nem kívánnak szót kérni. Boni úr, a lehetőség, be akarta fejezni a beszédét, és most lehetőséget adok erre. Elnök úr, de a kollégáim azóta már említették ezt a kérdést. A kérdésem az lett volna, hogy milyen, rend, milyen szabályozói és nem szabályozói keletre van szüksége ahhoz, hogy megoldást tudjunk találni a jelenlegi problémákra. Fontos azt is megérteni, hogy sok területen pont a jogszabályalkotás és a technológia közötti verseny miatt a technológia nyer mindig, mert gyorsabb. Gyorsabb, mint a mi munkavégzésünk, ott a fejlődés, úgyhogy szerintem fontos megérteni, és azt, hogy először is szükségünk van szabályokra, de ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy nagyon erős szabályozás kell. Azt kell végig gondolnunk, hogy melyek azok a területek, például soft law-ra, társ szabályozásra, önszabályozásra vagy magatartási kódexekre lesz szükség. Amikor a kulcsmegoldásokról beszélünk, akkor persze az is nagyon fontos, hogy használjuk a meglévő jogszabályokat. És a felelősség és a robotok kérdésköre nem egyszerű a megoldás. Köszönöm szépen, hogy inspiráló előadást tartottak erről, az e-személy koncepciójáról. Én úgy értettem, hogy azért ön is távolságtartóan szemléli ezt a koncepciót, de hát lépésről lépésre haladnunk kell, és végig kell gondolnunk azt, hogy milyen jó szabályozói keretre lesz szükség amivel tudjuk a fejlődést támogatni. De a többit, a gondolatomat már a kollégák lefették. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor azt hiszem, hogy az előadóinknak adnám meg ismét a szót. Szeretném megkérni önöket, hogy vagy kérdésenként válaszoljanak, talán, hogyha lehetséges, Puc úr. Nagyon sok kérdés volt, Roland úr kapott szót. Nagyon sok kérdés merült fel, először Márten úrnak a kérdésére szeretnék válaszolni. Igazából nem gondoljuk, hogy dehumanizálja majd a gyárakat. Evertben van egy modellgyárunk, tíz évvel ezelőtt hoztuk létre, és még mindig dolgoznak ott emberek, noha már teljesen ipar 4.0-ás gyárról van szó, és még mindig 1200 ember dolgozik ott. A termelékenység azonban növekedett, és a dolgozóknak a készségeit folyamatosan fejleszteni kellett, folyamatos újraképzésre volt szükség, ahogy változott a technológia. Ha ezt nem tettük volna, akkor azt hiszem, hogy a gyárat le kellett volna zárni, mert már nem lett volna versenyképes. Úgyhogy a versenyképesnek maradás a világ többi részében, az az egyik nagyon fontos kérdés. Kínában meg fogják tenni, az USA-ban és Koreában is meg fogják tenni ezeket a lépéseket, már látjuk. És például a robotika tekintetében van egy olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy Németország az iparterületén kb. 2800 robottal rendelkezik 3000 dolgozónként, Japánban 4000 van, Koreában 300, az átlag európai szám pedig 80. Tehát ez azt mutatja, hogy még van hova fejlődni, hogy utolérjük Japánt, Koreát, az USA-t. Ez a valóság. Utánuk kell mennünk nekünk is, és nem látjuk azt, hogy a dolgozók száma amúgy csökkenne a legmodernebb gyárakban. Ami az adatok felhasználását és ennek az optimalizálását illeti, mindig ugyanarra a modellre jutunk végül. Amikor mondjuk egy autó áramvonalasságát nézzük, matematikai orgót nem akarok most használni, de ez a fizika szabályainak kell, hogy megfeleljen. Ezen nem fognak a fogyasztók változtatni, de változtathatnak, mondjuk a színeken, vagy a Maserati, a Porsche, Volkswagen esetében meg fognak maradni a saját márkák, a saját dizájnok, de nem fog minden autó egyformán kinézni. Hogyha hagyjuk, hogy a piac is játszon egy kis szerepet a termékfejlesztésben. A szabályosítás általánosságban szerintem legyen globális, legyen egy globális keret, amelyet szoft jogszabályokkal és gyors alkalmazkodással párosítunk ahhoz, ahogy mi történik az iparban. Mert hogyha nem követjük le azt, hogy mi történik az iparban, akkor gyorsan lemaradunk. Mire is tudnénk még reagálni? Á, az összeköttetések, az infrastruktúra. Nagyon fontos. Az ipar 4.0 és az összekapcsolt gyárak létrehozásához nagyon fontos, hogy nagy kapacitású, szélessávú, gyors szélessávú hálózatok legyenek, hogy az adat átadás az a lehető leggyorsabb legyen Európában. Eznek a feltételei még nincsenek mindenhol meg. Úgyhogy elengedhetetlen a nagyon jó minőségű hálózat. Azt hiszem, hogy ennyire reagálnék így első körben, és majd esetleg a kollégák után visszatérek. Elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd talán a végén még visszatérhetünk ehhez. Néhány konkrét kérdést kérdést tettek fel önnek is. Igen, volt itt a konnektivitással kapcsolatban néhány konkrét kérdés. Ez egy olyan terület, amelyen valóban sokat dolgozunk mostanában. Vannak a globális roaming megállapotások a nagy hálózatok üzemeltetőivel a világon, és nagyon hasonló kereskedelmi tevékenységet folytatunk, vagyis telefonos adatforgalom területén például éves szinten meg lehetne szüntetni a teljes roaming díjakat, és egy Európai Uniós technológiai platformot hozhatnánk létre a belső konnektivitás javítására. Ez egy olyan platform, amely az innovációt segíti elő, a kisebb cégek, nagyobb cégek együtt tudnának működni szolgáltatások területén, és új szolgáltatásokat tudnának nyújtani, több adatot tudnának gyűjteni közösen. Mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest azt láthatjuk, hogy a telekom szolgáltatók olyan applikációkat akarnak létrehozni, amelyek az összes rendszert ki tudják szolgálni. Az IoT hálózatokon belül gondolkodva platformok létrehozása, megoldások közös keresése, és az egész értékláncolat jobb megragadása a cél, azonban költségek is vannak. Szenzorok millióin keresztül lehet ezt megvalósítani, ez pedig nagy kockázat vagy hátulütője. Aztán a magán kontra állami adatgyűjtés, tehát mindenféle városi, önkormányzati adatgyűjtés az mindenképpen közférához tartozik, de mi is tudjuk, hogy a, a nyers adatok tekintetében az információkat összegyűjteni nagyon nehéz munkát feltételez, és szerintem nem kellene mindezt kihagyni, mert ez is egy lehetőség a privát és a közféra együttműködésére, hogy jobban részt lehessen venni az egész értékláncolat működésében. És mindezt a társadalom szolgálatába lehessen állítani. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a válaszokat. Köszönöm Leinen úr. Most pedig azt szeretném kérni, hogy a harmadik panelistánk, Matthias Furc is választ adjon. Hölgyeim és uraim, először is nem fogok elnézést kérni, azért, hogy kutató vagyok. Nagyon örülök neki, hogy nem vagyok politikus. Mert egy dolgot tudok csak elmondani. Akármit is tesznek a 4.1-es iparral, azt háromszor vagy négyszer gyorsabban kell meglépniük, mint ahogy azt tervezik, mert ez nem egy olyan téma, amiről most így beszélgethetünk. Én csak arra emlékeztetnék, hogy öt évvel ezelőtt a 3E gazdaságáról beszéltek a kutatók, és a harmadik E volt az emberek megtámogatása a robotokon keresztül, de ennél sokkal érdekesebb az, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak, mint erről. Én majdnem 55 éves vagyok. Megtanultam, hogy hogyan használjam ezeket az automatikus rendszereket, de a fiatalok tovább fogják az innovációt vinni, Tulajdonképpen buta dolog az, hogy a nagy cégek, mint például a Siemens, innovációs habokat hoznak létre a startup cégeknek, mert tudják azt, hogy a jól működő kis cégek közötti hálózatok nagyon jól működnek. Tehát bármit tesznek, gyorsan tegyék, és a fiatalok figyelembevételével mert akik 45 évesnél idősebbek, azok is megtanulták mindezt, de fiaink, leányaink sokkal hamarabb fogják ezt magukévá tenni. Második gondolat, Ráma úrnak üzenem, igaza van önnek. Valóban az első látogatóink két vagy három évvel ezelőtt az Uniótól érkeztek hozzánk, és megkérdezték tőlünk, mit csinálunk mi itt. Szerintem nincsen több lehetőségünk. 25 évvel ezelőtt például a szimulációk területén nagyon sok iparág mondta azt, hogy itt nincsenek meg a kellő rendszerek, túl bonyolult ez az egész, nincsenek meg a szükséges adatok sem. Most viszont ez már valóság, sőt százszerzalékos módon működik. Ugyanez fog történni az adatokkal is. Ami érdekes, az inkább az, hogy találjuk meg azokat az embereket, hogy akik valamit tudnak vele kezdeni, rugalmasságra van szükség, ez nagy lehetőséget jelent. Kolicek úr, ön is az, ipari, az üvegiparral kapcsolatban pontosan ugyanezt mondta el. Semmiféle új bizniszmodellre nincsen szükség, hiszen az üvegek, felhasználók elmondják azt, hogy 5 évvel ezelőtt mit csináltak vele, az üveggel, és hogy hogyan tudják újrahasznosítani, ez egy százszázalékos automatizáció. Koffer úrnak pedig Kínával kapcsolatban azt mondom, hogy engem meglep az, hogy bárki azt gondolta, hogy ez nem fog megtörténni, kedves uram. Hát nálunk az egyetemen 10% a külföldi diák a legtöbben Kínából érkeznek. Gyakorlatilag a, nem a legjobb diákok jönnek ide, hanem a leggazdagabbak gyerekei, de mi lesz akkor, hogyha majd a legokosabb kínai diákok árasztják el az egyetemeinket? De ez teljesen normális, és ez szerintem egy olyan téma, amiben gyorsabban kell lépnünk, és innovatívnak kell lenni. Ez volt az én gondolatom is. Ezzel kapcsolatban, amit itt mutogatok, nincsenek fizikai határok. Nem mondhatjuk azt, hogy nem elég gyorsak a kompjútereink. Mindez már most is megtörténik, csak egyszerűen az űröket kell kitöltenünk a hálózatainkkal, az innovációnkkal, az új gondolatainkkal. De ez meg fog történni. Két oknál fogva utazunk Kínába hogy tanuljunk, mert bizony ott lehet a kiválóság, és más ö, tekintetben pedig az európai ipar akar oda menni, de nincsen igazi stratégiánk. De mindez meg fog történni, úgyhogy ennyi a válaszom mindenkinek. Hosszú idő, ö, ideje ön azt mondja, hogy nincsen stratégiánk. Igen, köszönöm szépen. Most pedig a válaszokat várjuk, és a megjegyzéseket. Péter, él a szó. Köszönöm szépen. Már régen túlléptük a nemzetállamok határait, nemzetközi területen dolgozunk, például a kelet-európai területen. Gondoljanak mondjuk az EU-USA Privacy Shield kérdéséről egyetlen nemzeti állam nem érhette volna ezt a vitát el. Európa elérhette. Erős európai jogszabályokra van szükségünk, de ezt jól meg kell fontolnunk, hiszen úgy gondolom, hogy igenis nem szabad túl szabályozni a piacokat. Legyenek európai szabályok, igen, legyenek, de meg kell vizsgálnunk, hogy hol és mit szabályozzunk. Lássuk először az adat tulajdonlás, a data ownership kérdését. Ez egy nehéz kérdés, hiszen nem rendelkezünk koncepcióval. Nem olyan ez, mint a szerzői jog, vagy a tisztességtelen kereskedelem kérdése, nem. Itt bitekről és bajtokról van szó. Miért védjük ezeket a biteket és bajtokat? Ezeket gépek generálják azok, akiknek pénzük van arra, hogy üzemeltessék a gépeket. Miért védjük meg ezt? Mi, milyen okból? Ezen kell gondolkoznunk, akkor, hogyha a data ownership, az adattulajdonlás jog intézményét be akarjuk vezetni, talán az adatokhoz való hozzáférés rendeletét kellene elfogadni, Érdekes volna talán tényleg ilyen data, data access, az adathoz való hozzáférés szabályozást elfogadni. De már most is vannak olyan európai szabályozások, amelyek ezre hatnak ki az üzleti titok, az adat, magán adatra vonatkozó szabályozások. Ahelyett tehát, hogy egy teljes ősrobbanással, egy teljesen új adat jogszabályi rendszert dolgoznánk ki, sokkal inkább lépésről lépésre haladhatnánk, tovább finomítva, pontosítva a meglévő jogszabályokat. Ez talán gyorsabb is és hatékonyabb megoldás is. Finn kollégával értek egyet, aki ezt mondja, hogy hát fizetjük az adókat az kormányoknak Éppen ezért lehet, hogy a kormányok közé tehetnék az adatokat, hogy mindenki dolgozzon velük, de azok a cégek, akik keményen dolgoztak azért, hogy előnyt szerezzenek másokkal szemben, e, rájuk nem írhatjuk elő, hogy közé tegyék az adatokat. Gondoljanak csak a Google-re és a Facebook-ra, hát ők sem nyitják meg az adatbázisaikat. Úgy gondolom tehát, hogy nem szabad túl túlzásba vinni ezt a szabályozást. A második szempont a felelősségvállalás kérdése. Ez általában nemzeti szabályozás alatt tartozik, de a digitalizációban nem lehet már nemzeti szabályozást kialakítani. Azt hiszem, hogy önök azok, akik a digitális felelősségvállaláson kell, hogy gondolkozzanak. Nem csak a digitális termékek eh, iránti felelősségvállalásról, hanem magukonnak az adatokra vonatkozó felelősségvállalásra gondolok. Itt már nincsenek nemzetállamok, ez egy összeurópai ügy. Érdemes ezen elgondolkozni. Talán valóban egy európai polgári jog veszít eh, kezdetét a digitalizáció ügyén megszabályozása során Ugyanakkor legyünk óvatosak, nem hiszek az új koncepciókban, sokkal inkább a régi bevált koncepciókat, magánjogi, polgári jogi koncepciókat érdemes megvizsgálni. Németországban mondjuk a polgári törvénykönyv több mint 120 éve működik, miért dobjuk ezt ki? Miért ne sokkal inkább a meglévő rendszereket finomítsuk, alakítsuk a mostani kihívásokhoz? Szóval egy e személy létrehozását azonnal nem pártolom. Talán egyszer a fejlődés során igen. Hiszen ha most azonnal le akarnánk ezt szabályozni, egy csomó olyan kérdést kellene szabályozni, mivel nem vagyunk tisztában. Szeretem azt a mondatot, ami, ami azt mondja, akkor kelljünk át a folyón, hogy elértük a folyót. Kár itt az agyunkat törni olyan kérdéseken, amelyek még nem aktuálisak. Következő kérdés a stratégia kérdése. Teljesen egyetértek önnel, nincsen stratégiánk. Kár, de ez így van. Mert hogyha tudományos projekteket finanszírozunk, EU pénzzel európai cégeket támogatunk, az adófizetők pénzével támogatjuk ezeket a cégeket, akkor igenis arra van a szükség, hogy szabályozzuk, hogy az ilyen adóforintokból létrejött újítások Európában maradjanak, és ne Kínába vagy máshova szivárogjanak ki. Végezetül pedig mi magunk is végeztünk kutatást ezen a területen. A munkavállalókat érintő területen valóban a munkavállalók transferje egy nagy kihívás, hogy egyik helyről a másik helyre áramlanak a munkavállalók, és felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt finanszírozni. Van egy elképzelés, hogy mindenki kapjon ugye egy eh, alapjövedelmet, hiszen a robotok végzik majd a munkát. Nem, én azt hiszem, hogy igenis helyes megtartani a munkát az ember számára, mi több a teljesítményelvet, ha valaki többet dolgozik, keresem többet. Érdemes ezekre a szempontra is kitérni a jogalkotóknak. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeiket, meglátásaikat. Köszönjük, hogy eljöttek. Legközelebb egy év múlva, talán nem tudom mikor, amikor a jogszabályok elkészülnek, örömmel látjuk Önöket újra. And now, uh, we will start. Most pedig tíz perc múlva, mondjuk tíz perc múlva, talán tíz perc múlva, esetleg tíz perc múlva, Federli kollega a jelentésén ö, vitatjuk meg, de előtte az ITRE KORK szigetelre tett látogatásáról számolunk be, és Zanonátú úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Minden bizonyal egy nagyon érdekes missziónak voltunk tanúi. Márciusban, amikor Írországba látogattunk, ez egy olyan misszió volt, amelyben Rubik, Kelly urak vettek részt, Buszek és Kappel képviselők. Minden találkozónk, a már elmondtam, nagyon érdekes volt, és ez a misszió egy nagyon előre haladott országot mutatott be előttünk, aki olyan országot, amely megértette, hogy mennyire fontos az információ technológia, kommunikáció technológiába való befektetés. Sikerült egy egészen elképesztő fejlődést produkálni ebben a szektorban. A Korki Nemzeti Tindal intézetbe látogatunk el, egy híres ír fizikusról van szó, aki először találta fel, ismerte fel az üvegházhatást. Ez egy nagyon fontos kutatóközpont, amelyben a kommunikációval foglalkoznak európai szinten. Ronald Murphy az European Tech Cluster-től azt magyarázta el nekünk, hogy mennyire fontos a cégek és az egyetemek közötti együttműködés. Írországban ez nagyon nagy lehetőségeket teremt, és olyan egyetemi kurikulumokat alakítanak ki, amelyek például a cloud computing, vagy a biztonság vagy az adatvédelem területén nagyon fejlettek, mert erre van szüksége éppen az iparágnak jó lenne egy adatokra vonatkozó magna kartát létrehozni európai szinten, ő szerintük, amelyben az adatvédelem legfontosabb szempontjait fektetnénk le, hogy a bizalom nőjön a civil társadalom, társadalom ipar és a többi szereplő között. Ezen kívül a Cork Institute of Technology-hoz is ellátogattunk, ahol nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy láthattuk, hogy ez az intézet a hetedik kutatási keretprogram és a Horizon 2020 forrásaira támaszkodva energiahatékonysági projekteket dolgozott ki, illetve megújuló energiaforrásokból látják el az adatközpontokat. Nagyon érdekes volt egyébként a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó tengeri központ is. Írországban ez egy nagyon nagy kutatási központ, a tengeráramlatok, illetve az apály dagály mm, kihasználása és az erre épülő teljes ipari szegmens kerültek bemutatásra, és aztán a Shannoni LNG központot is láthattuk. Ez nagyon érdekes volt számomra, mert ez a cseppfolyósított földgáz projektem tekintetében is fontos volt. Ennek jelentéstevője vagyok. Ezek fontos, érdekes témák az unió szempontjából is, és mégis nagyon nehéz az energia hatósággal Írországban megegyezniük. Ez pedig megint azt mutatja, hogy a projektek beépítése a listára nem elég ahhoz, hogy aztán ezek teljes mértékben ki tudjanak fejlődni. Nagyon érdekes volt ez a találkozó, ez az utazás, köszönjük szépen a titkárságnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kollégák. Kívánne várki szót hozzászólni, kérdést feltenni, akkor köszönöm szépen, és gratulálok a nagyon érdekes látogatáshoz. Köszönöm a titkárságnak is. Most pedig egy másik tájékoztatás, az ITRE Finország és Észtországi látogatása. Kompolán Átri kollégát szeretném kérni, a delegáció vezetőjét, aki finn, hogy számoljon be erről a látogatásról. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek Helsinkibe és Tallinnba. Nem voltunk túl sokan az elején, de különösen már én is szeretnék köszönetet mondani a titkárság részéről, aki segített megszervezni ezt az egészet, és nagyon jól dolgozott. Először a finn parlamentet látogattuk meg, itt az EU-s ügyeket átfogó demokratikus alapokon intézik, a miniszterek az EU-s szakbizottsághoz ellátogatnak, és utána a parlament és a kormány közös álláspontot dolgoz ki, ez más, mint a helyzet egy sor másik országban. A finn intelligens hálózat és az adat központ, az úgynevezett Finn Grid meglátogatása következett. Aztán az új Adat Hub programról egy központosított információcsere platformról szereztünk tudomást, ami a fogyasztói piacokat elemzi a szolgáltatóknak a a kereskedőknek és a fogyasztóknak, akik mind hozzáférnek az információhoz. Hát pont arról van szó, amit itt most próbálunk szabályozni, erre nekik van egy modelljük. A harmadik dolog, amit megvizsgáltunk, az a startupok kérdése volt. A szaunát, ez egy program, amely a startupokkal dolgozik. 160-nal kezdte az északi országokban, Oroszországban és Kelet-Európában, és bizonyos országok számára speciális programjai vannak. Konkrétan a startupokkal együttműködve fejlesztik őket. A játékpiac, a játékipar is támogatja ezeket a startupokat. Szedán a második napon történelmi látogatásokat tettünk, mert az MV és az ITRE először utazott együtt valahová. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, mert együtt mentünk el az erdőbe, és a biogazdaságról beszélgettünk környezetről és az innovációról együtt tudtunk tárgyalni. A finn erdővel kapcsolatos iparágakat vizsgáltuk meg, és utána a Versevudi fűrésztelepet is meglátogattuk. És a faanyag megmunkálásnak mindenféle mellékágait megvizsgáltuk, ami abból azt a következtetést vontuk le, hogy egyetlen forgács sem marad meg a kivágott fából, mindent felhasználnak. A finn fa már 90, több mint 9%-e FCC vagy BEFC eh, certifikált erdőkből származik. Aztán a legnagyobb tűzelőanyag céget látogattuk meg, a Neste Olt és egy vegyi anyag céget, akik nagyon sok petróleumot, több mint 12 millió tonna petróleumot, azaz üzemanyagot állítanak elő, és ennek a jó nagy része megújuló energiaforrásokból származik. A megújuló energiát állítanak elő zöldségekből és különböző növényi olajokból. De ez az eljárás teljes mértékben más, mint az étolaj, az élelmiszeripari előállítás. Több ezer dolgozót alkalmaznak a megújulók ellátása területén. Például a San Franciscoi tömegközlekedésben és a Lufthansa-nál is használják az ő üzemanyagukat, és mindkét vásárló köszönetet mondott a kiváló minőségért. Tallinnban a tallini hajógyárat és a Versila motort látogattuk meg. A Tallink most Helsinki-ben gyárt, de egy új gyárat is építenek Übódban. Ez 40%-kal több utast szállító hajókat tud majd elajtani 13%-kal kevesebb energiafelhasználásával. A Várcila gyártja a motorjaikat. A Várcila egy hajó motorgyártó, amely cseppfolyósított földgázzal működő motorokra specializálódott. Amikor a kéndioxidról, nitrogéndioxidról beszélünk, és egyéb részecskékről, azt láttuk itt, hogy ha csapolyosított földgázat használnánk, akkor ezen káros anyagoknak a kibocsátását nagy mértékben tudnánk csökkenteni. 119 motort épített, vagy építettek be hajókba eddig, ebből 90-et a Varcila gyártott a hajók hosszú élettartama még problematikus, és az LNG területen, a csapfolytosott földgáz, földgázzal működő motorok területén óriási nagy a verseny. Ezeket a problémákat emelték ki. Aztán a szabályozási keret globális szinten szintén még nem megoldott. A Reiki Koku nevezetű észt parlamentet is meglátogattuk az utolsó napon, egyet, együttműködnek ők is szorosan a kormánya, csak úgy, mint a finnek. Az Uber nagyon komoly problémát jelent az Uberes taxisok Észtországban. Ezzel kapcsolatban az a hír, hogy elkezdtek adót fizetni, és biztosításokat is kell kötniük. Ez érdekes lehet sokunk számára. Meglátogattuk az e Észtország bemutató termet is, ez elszolgáltatásokat mutat be, kétmilliós lakossága van Észtországnak, de 10 milliós E lakosságot szeretnének. Minden észt állampolgárnak van E állampolgársága is, és rendkívül sok szolgáltatáshoz férnek hozzá az e-identitásukkal. Végül a gazdasági minisztériumot is meglátogattuk, aki a digitális területet szeretné nagy mértékben el, előmozdítani, és energia problémákra is felhívták a figyelmünket a minisztériumban, amikről egyébként már tudunk. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm elnök úr. Köszönjük szépen, további észrevétele kinek van? a kollégák részéről van-e bárkinek bármilyen észrevétele, meglátása, kérdése. Úgy tűnik, hogy nincsen. Köszönjük tehát, köszönjük a tevékenységüket a saját hazájában és Észtországban, és köszönöm a többi kollégának is. Most a következő napi rendi pontra térünk rá. Költséghatékony kibocsátás csökkentés és alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba történő beruházások. Minnyáján tudják, hogy milyen fontos témával van dolgunk. Frederik Federley a vélemény előadója. A véleményt az 54-es házszabálycikk alapján készítjük, az elmélyített együttműködés keretein belül. Azaz tehát előadónk az NV árnyék jelentéstevői ülésein mind részt vesz, ez jelenti az elmélyített együttműködést, valamint a háromoldalú tárgyalásokon, a trialógusokon is részt vehet. Számunkra az ITRE számára természetesen két része a legfontosabb, a széndiokszid elvándorlás, illetve az alapok kérdése, de mindenről vitát nyithatunk, nincsenek tabuk, de a hatáskörünk elsősorban az alapok, illetve a carbon légkics a széndiokszid elvándorlás területére vonatkozik az MV-vel való tárgyalás során. Most pedig megadom az előadónak a szót. Frederik, tessék a szó az öné. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon örülök, hogy eh, megfelelően mi jó időben tudjuk elkezdeni a vitát. Nagyon nagy ez a dosszié, éppen azért fontos feltérképeznünk, hogy az egyes pártok, frakciók eh, milyen véleménye vannak, és fontos, hogy nyomon kövessük, hogy eh, az egyes szakbizottságok mit gondolnak. Szerdáig lehet módosítókat benyújtani az én jelentésem kapcsán. Mondom annak, aki még nem tudna. A folyamatban egy-két dolog különösen foglalkoztatott. A legnagyobb munkát az ETS azon részére koncentráltam, ahol az ITRE-nek hatásköre van. Az ITREM az elnökünk munkája munkájának köszönhetően a dossziéban nagyobb szerepet kapott, mint korábban. Az árnyék jelentéstevőknek mindig elmondtam, hogy van egy-két elv, amelyek eh, jobban irányítanak engem, mint a technikai kérdések. Például, hogy tárgyaljunk annak érdekében, hogy a kompromisszumot széles többség támogassa. Melyek az elveim? Egyrészt ne változtassuk a korrekciós tényezőt, a kalkulációk azt mondják, hogy jövő évben valószínűleg 17 százalékot veszítünk a kvótákból. Tehát 100%-ot ígérünk, de voltak éppen csak 83%-ot kapnak meg az egész futamidő alatt. Ne növeljük tehát ezt a tényezőt a következő fázisban. Ez a leghosszabb ETS fázis volt, tehát éppen ezért óvatosnak kell lennünk. Amikor néhány kollega arról beszélt, hogy mindenkinek a szabad kvótákhoz való hozzáférés jogában áll, Hát ezzel én nem értek egyet, hogyha ezt a logikát követnénk, akkor ez azt jelenteni, hogy olyasmi rendszert hoznánk létre a kibocsátás kereskedelemben, mint a KAP, a közös agrárpolitika hatalmas támogatások rendszerét hoznánk létre. Ezt nem támogatom. A carbon leakage rendszer a mandátum végén véget ért volna, de ugyanakkor azt látjuk, hogy sok ágazatnak a következő fázisban is szüksége van erre. A kvóták a piacon korlátozottan állnak rendelkezésre, és éppen ezért ez hozzáférésüket szabályozni kell. Azon is voltam, hogy az MSR-t ne nyissuk meg, hiszen ezzel az egész ETS rendszert lehetetlenítenénk el. Az ETS rendszer rendszer többen támadják, azok is, akiknek az előanszakra szükségük van, illetve más széndiokszid piaci elemzők is nyomást gyakorolnak az etés rendszerre, mondván, hogy eh, nem működik elég jól, hát ha az MSR-hez hozzányúlnánk, romlana a helyzet. Dolgoznunk kell, dolgoznunk kell az átláthatóság kérdésén is. Őszintén szólva, meg voltam hogy milyen kevés az átláthatóság, és mennyi pénz alokálható köz kiírási rendszer nélkül. Ezek tehát a fő észrevételeim, kíváncsian várom a frakciók észrevételeit, és persze egy hónap múlva a módosítók vitájának is előre örülök, és persze igyekszem, igyekszünk majd szeptemberben olyan kompromisszumokat kialakítani, amely eh, ebben az ITRE többsége létrejön. Ezt ígértem én. Ha nem sikerül itt az ikrében több, többséget kialakítani kompromisszumok mögött, akkor az ITRE álláspontja gyengül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük a megjegyzéseket. Most de Lange asszony következik, aki árnyékjelentéstevő a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, a jelentéstevőnek is valóban el kell olvasni a jelentéseket, mindannyian már gyakorlatilag betéve tudjuk ezt a munkát, de azért még jó néhány hónapig ezen fogunk dolgozni. Esetleg néhány kérdést szeretnék felvetni most. Nem meglepetés, ahogyan már korábban is elmondtam, mi a néppártnál meg vagyunk győződve arról, hogy nem kell mindent százszázalékosan elfogadni, ami a tanácstól jön, ezért, hogyha harcolni kell, hát akkor harcoljunk, próbáljunk meg az egyik oldalon az opciós, és a másik oldalon a szabad lehetőségeket kihasználni a százalékok megállapítása érdekében. A Környezetvédelmi Bizottságban a jelentéstevő azt mondja, hogy amennyiben szükséges, végig kellene gondolni azt, hogy hogyan osztjuk meg ezeket a különböző fajta juttatásokat, és van egy érdekes gondolat ebben, hogy ő legalábbis elfogadja azt, hogy ezt a megosztást, ezt felül kell majd vizsgálnunk esetlegesen. Ami a carbon leakage a szén elszivárgást illeti, nos hát akármilyen komolyan is vettük ezt a megközelítést, elképzelhető, hogy nagyon jónak tűnhet eleinte ez a megoldás, hogy minél célzottabb, annál jobban működik a rendszer, de mégis amikor jobban megvizsgáljuk közelebbről, akkor azt látjuk, hogy mindegy, hogy hol húzzuk meg a vonalakat, az adatok, amelyekkel dolgozunk, nem teljesen megbízhatóak. De mindenhol, akárhol húzzuk meg a határt, vannak benne a rendszerben előnyök és hátrányok is. Éppen ezért mi szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság javaslatát, megközelítését alkalmazni, és ebben egyet is értünk a jelentéstevővel. Reálisabb adatokra van szükség a kiosztások tekintetében, ez az 50%-os, 10%-os növekedéssel való számolás, ami pedig a benchmarkokat illeti. Ebben az a kiindulási pontunk, hogy a vegyi értelemben nem megvalósítható kibocsátásokból nem indulhatunk ki. Ezért lenne fontos a jelentéstevő javaslatát követnünk. Elnézést, hogy ilyen hosszasan beszélek, de azért még engedje meg, hogy elmondjam, hogy amennyiben, és ebben egyetértünk a jelentéstevő ambícióival, hogy a korrekciót leszámítva is célzottabban kell megvalósítani mindezt. Az indirekt költségekkel kapcsolatban a mély kifejezés, angol kifejezés a should helyett szerintünk jobb, mert ezzel nagyobb rugalmasságot biztosítunk a tagállamoknak is. És ezt szívesen meg fogom vitatni még a jelentéstevővel is. Lehet, hogy itt most le is állok, és majd nem akarjuk most a módosításokkal letámadni a jelentéstevőt, inkább csak a legfontosabb kérdésekre próbáljuk meg összpontosítani. A kis kibocsátók egy utolsó téma, ami fontos. Ebben az esetben a az administratív terheket, bürokráciát csökkenteni kell. Aztán itt van a modernizációs alap is. Várom azt, hogy együtt tudjunk működni, és nagyon intenzíven dolgozunk ezen a fájlon. Köszönöm szépen! Nagyon örülünk annak, hogy uh, Ivo Belet is itt van velünk. Nem most, nem most. Úgy tűnik, hogy az Envi szakbizottság nevében Eduard Martel úr itt van az SND részéről. Köszönöm szépen! Köszönöm kedves kollégák, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, valóban nagyon fontos munka ez, a felderítés, de nagyobb átláthatóságra van szükség, és örülök annak, hogy jó munka feltételek mellett tudtunk dolgozni. Nézzük most a negatív és a pozitív aspektusokat. Érdekes azt látni pozitívumként, hogy a bizottsági javaslathoz képest ez a 75% ez jobb, mint az 50%, de mégis a kvóta rendszerek tekintetében kell ezt kontextusba helyezni. A, az ingyenes kvóták egy most ideiglenesen alkalmazott módszer, ez jó is, jó irányba mutat mindez, és aztán itt vannak az új belépők, dinamikussá kell tenni ezt a rendszert, a 29-es pedig a klíma változásra vonatkozó célok, a párizsi klímacsúcs tekintetében való meghatározása, vagy ennek a figyelembevétele pozitív szintén. Nézzük most a negatívumokat. A szociális szempontok kevésbé fej vannak kidolgozva, és nem lehet teljes mértékben szénmentesíteni egy varázspálcával az egész gazdaságot. Ami pedig az organikus aspektusokat illeti. A klímaváltozás ellenes gondolatok esetében nem szabad, hogy mi társ jogalkotóként a kiválaszthatási feltételeket meghatározzuk, hiszen ez a beruházási bank feladata. A szénelszivárgás a 25-ös módosításban szerepel, illetve a benchmarkok tekintetében szerintem 2008-hoz képest nincsenek még napra kész újabb adatok, csak a 0,8%. Tehát szerintem nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de egy jó vita indító pont, az biztos. Ugyanakkor az a, a kvóták és a harmadik energia csomag nemzeti jogba való átültetésére kell majd odafigyelni. Nézzük most a 2,2%-ot, ami szerintünk a 2050-re nem fogja a célok megvalósítását elérni, az 1,5 Celsius fokos maximált hőmérséket emelkedés, amelyet a COP21 határozott meg, szintén nem tartható ebben a folyamatban, a négyes fázisban. Éppen ezért, és ezt önök is tudják, már az eleje óta egy sokkal szélesebb gondolkodásmódot javasolok, az ingyenes kvótarendszert, mert hogyha mindenkinek csak kedvezni akarunk, akkor a végén nagy kalamajkába leszünk. Hol vannak a korrekciós faktorok? Nos, hát, hogyha a plafonokon túlmegyünk, akkor nem fogunk tudni a klímaváltozással kapcsolatban megfogalmazott célokat betartatni egy perspektívát kell kidolgoznunk az ingyenes kótákból való kilépésre vonatkozólag, és egy igazságos megközelítést kell globális szinten és a szektorok között is megvalósítani az török bevonásával, vagy így, vagy úgy, akár tetszik, akár nem. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen. Henkel képviselő az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Ne felejtjük, hogy az ETS-nek mi a célja. Célja van az ETS-nek, de más céljaink is vannak, például hogy 20%-kal növeljük az iparosodás szintjét, hogy többet tegyünk a kis és közép szintű országok érdekében, és ne csak a széndiokszid elvándorlás hanem a munkahely elvándorlás kérdésével is foglalkozzunk. Hogyha van szakbizottság itt a parlamentben, amely minden kérdéssel foglalkozik, foglalkoznia kell, az épp a mi bizottságunk kell, hogy legyen. Arra a következtetésre jutottam, hogy ez a rendszer nem kielégítő. Ne feledjük el, hogy a kibocsátások 45%-át fedi le az, az ETS rendszer, 55%-át pedig nem például a teljes közlekedési ágazatra és szállítási ágazatra nem terjed ki e Néhány módosítót be fogunk nyújtani, néhányat bemutatok. Támogatjuk, hogy a free allowance-eket eh, növeljük, a fel nem használt eh, engedélyeket ide tegyük ne a modernizációs alapban. Másodszorban az industry cap szerepet figyelembe kell, úgy kell kialakítani, hogy az igazi ipari tevékenységet vegyék figyelemben, hogyha két százalék nem alokált, akkor azért nem alokált, mert az ipartól származik. Tehát az iparhoz kell visszajuttatni ezeket. A benchmarkokat harmadsorban csak akkor kell módosítani, hogyha igazi technológiai előrehaladást értünk el. Negyedsorban biztosítsuk, hogy a széndiokszid elszivárgási listára való bekerülés kvalitatív és racionális értékelés alapján működjön. Ötöt sorban nem támogatom a TIRD approachot, vagy az ilyen ö, szintek szerinti megközelítést. Ez nem lehet itt a helyzetet nem tudjuk a térek a szintek bevezetésével javítani. Hatod sorban az indirekt költségeket meg kell jelenteni, hetet sorban az innovációs alapot az eredeti formájában kell meghagyni, végezetül pedig hogyha csak azoknak adjuk a free allowance-t, akik adatot juttatnak, akkor hátrányos helyzetbe juttatjuk a kis és középvállalkozásokat, mert a nagy cégek könnyebben gyűjtik be az adatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Dalunde úr kap szót, és üdvözöljük itt a körünkben. Ön Erikson urat képviseli, illetve őt, az ő pozíciót foglalja el, aki kormányba lépett be. Az ITRE ismert abból, hogy sok miniszter válik a tagjainkból, azt mondhatjuk, hogy ez egy normális életút. ITRE bizottsági tag, majd miniszter. éjjel szó, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni az előadónak a javaslatot. Jó irányba mutat ez és világos előrelépést tartalmaz összevetve a bizottság anyagával a free allowance -ok kiosztása tekintetében, illetve a rendszer átláthatósága tekintetében. Ezeket üdvözöljük, ezeket a javaslatokat. Másrészt ugyanakkor úgy gondolom, hogy a jelentéstevő javaslatai még nem eléggé becsvágyóak, javítani kell annak érdekében, hogy az ETS megfeleljen a céljának. A jelenlegi ETS javaslat nem konzisztens, nem felel meg a 2%-os célkitűzésnek sem, a COP 21 célkitűzéseinek sem. Hogyha Hogyha nem felelünk meg ezeknek a célkitűzéseknek, akkor bizony az európai cégek és állampolgárok kell, hogy megfizessék ennek a késlekedésnek az árát. A jelenlegi ETS-nek van egy-két eleme, amely az egész rendszer logikájába ütközik, az úgynevezett in, az elektro, elektro energiaintenzív iparága kompenzációja az egyik. Ez ö, torzítja a közös energia, elektromosság piacot. A másik példa a 10C ezt általában a régi és ö, környezetkárosító szén vagy lignit barna szénerőművek meghosszabbítására használják. Ilyen módon tehát a modernizáció elvébe ütközik ez a cikk. Ugyanakkor szükség van arra, hogy az alacsonyabb jövedelmi tagállamokat segítsük abban, hogy modernizálják az áramágazatukat, az árampiacukat. Az új modernizációs alap nem megfelelő, hiszen voltak éppen ugyanaz a célja, és ugyanazokat az ágazatokat támogatja az, ugyanazokban az országokban, ezért javaslom, hogy a 10C cikket 2020-ig vonjuk ki, ne alkalmazzuk, és sokkal inkább a modernizációs alapot juttassuk helyzetbe, annak érdekében, hogy az alacsonyabb jövedelmű tagállamokban az elektromos ágazatot támogassuk. Ahogy mondtam, üdvözlöm az előadó javaslatait. A tiered approach, a szintes megközelítés bevezetése során el kell kerülni a túladokációt, és megfelelő ösztönzőket kell a dekarbonizáció érdekében kialakítani becsvágyóbb megközelítésre teszek javaslatot. Az infrakcióm a szennyező fizet elvet eh, követi, senki nem kaphat ingyen kvótákat, mindenkinek meg részt kell vennie a Párizsban tehát közös ígéret megvalósítása érdekében. Használjuk a piac hatalmát annak érdekében, hogy egy tiszta, zöld és teljesen megújuló gazdasággá váljék. Végezetül az LTS-nek becsvágyóbbnak kell lennie, megfelelő üzeneteket kell kiküldenünk az iparnak, a beruházóknak. Azt hiszem, hogy megfelelő javaslatot készíthetünk elő, és eh, örömmel tekintek a jövendőbeli munkálébe. Köszönöm. Köszönöm, kolléga úr. Székiátis úr kap a GUE nevében szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok Federlei úrnak, a jelentéstevőnek. konstruktívan állt hozzá a munkához. Ez nagyon fontos, hogy a legjobb eredmény érdekében a frakciók együttműködjenek. A GRUE az én frakcióm. Azt gondolja, hogy ennek az egész rendszernek az kell, hogy legyen a célja, hogy csökkentjük a kibocsátásukat és védjük a környezetet. Az a véleményünk, hogy ahhoz, hogy ide eljussunk, szigorúbbaknak kell lennünk a nagy szennyezőkkel, a nagy kibocsátókkal. Ugyanakkor célzott megközelítésre van szükség, szigorú kritériumokra, és biztosítanunk kell azt is, hogy az ipari ágazatokat, azokat, amelyek igénylik, segítsük. A kis kibocsátókat is vizsgáljuk, és ami pedig az állami támogatásokat illeti, vannak olyan helyzetek, amikor a kisebb kibocsátókat, a kisebb iparágakat támogatni kell. a gazdasági válság idején ne felejtjük, hogy vannak olyan országok, amelyek a megközelítésük miatt az egyetértési nyilatkozatra vonatkozó meg, ö, megközelítésük miatt, különösen például gondolok Ciprosra, nagyon sokat szenvedtek. Ez az ország az ipar leépülését éli át, a deindustrializáció korszakát éli, és támogatnunk kell a, a változásokban. Mi a GUE benyújtottuk a módosító javaslatainkat, és azt gondolom, hogy nem szabad, hogy csak a nagy kibocsátóknak az érdekeit vegyük figyelembe. Ez rossz megközelítés lenne meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az LTS e rendszer felülvizsgálata az a társadalom egészének előnyös lesz. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, most pedig a képviselők szólhatnak hozzá. Először Máriász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy a szakbizottsági tagok mm, előtt itt most felvessem azt a problémát, amivel kapcsolatban néhány módosítót is benyújtottam. Az eltérések az ETS rendszertől. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek a GDP-je az átlag 60%-a alatt van, és azt is tudjuk, hogy vannak olyan delegációk ebben a kontextusban, például Görögország, amely érintett. Görögország éppen a határérték fölött van, az egyfőre eső a szám ugyanis 62 százalék, de a 2014-es kritériumot ezzel elértük. 59 százalék volt nem olyan régiben ugyanez a szám. Különböző nyilatkozatok születtek, egy kiigazítási folyamat indult be és 2016-ra 56 százalék lesz ez a szám. A tendencia pedig az, hogy folyamatosan romlani fog az egyfőre eső GDP. A déli országok közül csak Olaszország nem élvezi a kivételes eljárást, ennek pedig az a következménye, hogy versenytorzulás következik be például a villamosenergia export területén. A DEI, egy villamosenergia előállító cég versenyelőnyét tapasztaljuk, és a versenyképesség csökkenése miatt növekszik a szegénység. Kérdést is tettem fel ezzel a témával kapcsolatban a bizottságnak májusban. Úgy tűnik, hogy két olyan módosítót szeretnék most itt a kollégák figyelmébe ajánlani, amit ebben a témában nyújtottam be, vagy nyújtok be holnapi határidőnkig. Tehát bár a 2013-as év a referencia év, és Görögországnak ekkor a számai a határérték fölött voltak, azóta azonban csökkentek ezek a számok. Úgy gondolom, hogy Görögországot meg kell, hogy illesse kivételes bánásmód. És az a kibocsátás kereskedelmi rendszerben való kötelező részvételtől fel kéne menteni minket. A lignittel kapcsolatban is van egy módosítom, a modernizációs és innovációs alaphoz kapcsolódik ez, ami tudná támogatni szenvedő országomat egy ilyen nehéz időszakban. Versenyképességünket javítani kell, az energiárak ugyanis nagyon fontos tényezők ebben. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és a kollégáknak is. Csak szerettem volna bemutatni, hogy milyen módosítókat várhatnak tőlem. Köszönöm. Buzek úr megadta a szót a következő, előadó, a következő hozzászólónak, Blanco López úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm a munkát, a jelentéstevőnek. Martens úrhoz szeretnék én is csatlakozni, mert nagyon fontos a jelentéstervezetet megerősíteni. Vannak olyan területek, például a szociális területed, amelyek hiányosak. Részemről azt találom fontosnak, hogy nagyon fontos, hogy európai szinten kompenzáljuk a azokat az ágazatokat, amelyek leginkább kitettek a kibocsátás áthelyezés káros következményeinek. A költ, az országok költségvetéseinek nagyon komoly részét teszi ki ez a kompenzáció, és mindez piaci torzuláshoz vezet. Ez azonban a tisztességtelen versenyt fogja erősíteni az európai paron belül. Tehát most azt javasoljuk, és ezt módosítóban is le fogom fektetni, hogy az európai kompenzációs alap az indirekt költségek fedezésére tegye ki a 2013 és 20 közötti minimum kibocsátások 2%-át. Jobb rendszerre van szükségünk azon szektorok számára, ahol olyanok az előállítási módszerek, amelyeket nem tudnak megváltoztatni, úgyhogy például kogenerációt használjanak. Ezért kérem a jelentéstevőt, hogy bizonyos elemek tekintetében lépjen tovább és mélyebbre. Köszönöm szépen, kolléga, a jelen megjegyzéseit. Dan Vika úr kap szót. Ő a koordinátor, köszönöm szépen. imprecizii și de, de multe carențe în procesul. Köszönöm szépen, elnök úr! Hiányosságok mutatkoznak az egész folyamatban, az egész jogalkotói folyamatban. Csak néhány példát említenék. Elküldtem egy levelet annak érdekében, hogy például azt tudjuk tisztázni, hogy az európai acélipar milyen benchmarkokkal dolgozik. a legjobban teljesítő ipari szereplőket akartam látni. Mondjon néhány ilyen példát. Azonban semmilyen példát nem kaptam, 2007-es és 2008-as adatok állnak csak rendelkezésre, úgyhogy én szerintem a jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, annak ellenére, hogy a bizottság semmiféle kérdésére nem adott választ. De nekem azért van két alap problémám. Először is nem tudom, hogy hogyan vezethet mindez a 3%-os csökkentéshez. Kellene egy hatásvizsgálat ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy inkább növekedéssel kell számolni, mégpedig 20%-os növekedéssel. 6 millió személy van Európában, aki nem képes kifizetni a számláját, és sajnos a versenyhelyzet is nagyon komoly, már most is igen magasak az energia árak Európában. Ez a 20% szerintem túl sok, tehát a tagállamoknak meg kell alkotni azokat az intézkedéseket, amelyek révén előre lehet látni a helyzetet, hiszen azt láthatjuk, hogy a jövőben emelkednek majd az energiaárak mind a privát szférából, tehát mind a háztartásoknak, mind az ipar számára. Egy phasing outra van szükség a szénipar tekintetében, de itt ugye nem emberekről beszélünk, hanem gépekről. Hogyha nincsenek szociális intézkedések, akkor 7 millió személy fogja mindezt megszenvedni, tehát ők nagyon nehezen fognak tudni boldogulni, vagy meghalnak, vagy emigrálnak. Tehát nem gondolom, hogy itt most elvek alapján dönthetünk arról, hogy embereknek milyen nagy szenvedéseket kell majd megélnie. Úgyhogy lesz egy módosításom annak érdekében, hogy egy másik globalizációs alapot nem lehetne kialakítani ennek a nehéz átmeneti időszaknak az átvészelésére, hiszen nem ezek a személyek tehetnek arról, hogy mi történik, nem az ő családjaik, az ő gyermekeikkel megfizessék a számlát. Én nem gondolom. És persze nagyon sok technikai kérdésben egyet is értek, de technikai értelemben sem helyes az, hogyha elvi szintű feltételeket szabunk meg. Itt nem mindig lineáris a fejlődési görbe, néha vannak visszalépések, és így tovább. Nem szabad, hogy a valós helyzetet figyelmen kívül hagyjuk. Tehát ezt szeretném kérni a bizottságtól, hogy vegyék figyelembe azt, hogy mi történik, milyen erőfeszítések történtek, szolidárisnak kell lennünk, mert különben nagyon negatív lehet a hatásunk. Grosztet asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, én először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a munkájához, egy nagyon fontos témáról beszélünk Európa szempontjából. Mindannyian támogatjuk azt, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük, de mégiscsak meg kell találni ezt, hogy hogyan kívánjuk ezt meglépni, úgyhogy közben a cégeink versenyképességét, főként az ipar versenyképességét megőrizzük, noha a nemzetközi versenyhelyzet skrupulusoktól mentes. A beruházásokra vonatkozólag nagyon magasak ugye a sztenderdjeink, világszinten kell versenyeznünk, és nem szabad, hogy kevésbé alacsony, vagy kevésbé magas feltételrendszer mellett a világ más területein termeltessenek a cégeink. Ugyanakkor, ahogy a jelentéstevő javasolja, nem szabad, hogy eltöröljük a bizottság szempontjából azt a lehetőséget, hogy bizonyos szektorokban a carbon leakage-et minőségi szempontok alapján ítélje meg. Tehát egyensúlyi helyzetet kell kialakítani az árak, az árpolitika szempontjából az alacsony széndiokszid kibocsátású iparágak támogatása érdekében, és kvótákat kell meghatározni. Ez lefelé fogja vinni az össz kibocsátást, a tagállamok, ugye ezt az 57%-os célkitűzést tűzték ki maguk elé, és aztán ingyenes kvóták tennék ki a 43%-ot. És végül a reális termelési szinteket kell figyelembe venni, és bizonyos szektorokban az, hogy túlságosan sok kvótát adtunk, az egész LTS e rendszert félrevitte. Pont ezt kell most kiavítanunk, sokkal modernebb adatokra van szükség, léteznek ezek az adatok, ezeken keresztül lehet majd a kót, olyan kótakiosztást biztosítani, amely jobban figyelembe veszi a termelékenységi szintet. Köszönöm szépen! A múltból tanuljunk, természetesen ez fontos. Kolicek úr. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételem van. A szennyező fizetelv valóban ez helyes, de nem szabad ezt túl, túlózni, hiszen a túlzásba viszük, akkor tiszta lesz a környezet, de senkinek nem lesz munkája. Hogyha olyan intézkedéseket hozunk, amelyek drágítják a termelést, akkor az EU határain kívül lévő termelők javítják majd a versenyhelyzetüket, illetve az EU termelői elvándorolnak. Csökkenteni kell a kibocsátást, ez helyes cél, de ne feledkezünk meg a munkahelyekről. Hiszen milyen hiszen az alapnak működőképesnek kell lennie. Egy-két országban például elterjedt a központi fűtés, és úgy gondolom, hogy a központi fűtésre speciális szabályokat kell alkalmazni, hiszen hiszen ez tudatosan gazdálkodik ez az iparág de hát egy-két iparág nem tud, nem tudhat átállni egy teljesen kibocsátásmentes gyártásra. Ami pedig a konkrét százalék kulcsokat illeti, erről még intenzív vitát kell majd folytatnunk. Eljuttatom természetesen önöknek a módosító indítványaimat a távhő szolgáltatók tekintetében. Köszönöm, Tosanovszki kollega, tessék. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr! Hosszú ideje mondom, hogy szkeptikus vagyok az ETS rendszer kapcsán. Mégpedig az ETS rendszer története okán. Ez egy mesterségesen létrehozott piac. Egyáltalán nem irigylem Féderlei kollégát, nagyon nehéz itt egy kiegyensúlyozott helyzetet létre, létrehozni. Hogyha valóban egy kereskedelmi rendszert akarunk létrehozni, akkor az egyes tagállamokban lévő helyzetet jobban figyelembe kell vennünk. Ne károsítsuk az ipart. Ha nem jól állítjuk be a paramétereket, akkor egy könnyen előfordulhat, hogy károsítjuk az ipart. Tehát 10C és a 10D cikkek sok tagállam szempontjából, nem csak a közép-kelet-európai tagállamok szempontjából jelent problémát, számukra jelent problémát. Itt valóban kijelenthetjük, hogy a jelentés nincs jól megfogalmazva. A 10C cikk ben 10 millióra kell a határt meghatározni. A 10D pontban a bizottság javaslata ellentmond a tanács következtetéseinek. Fontos, hogy a tagállamok maguk döntsenek, hiszen az egyes tagállamok ismerik a saját helyzetüket a legjobban. De Más irányba mozgunk jelenleg, lépünk el, és az előadó egy túl bonyolult eljárásra tesz javaslatot, úgyhogy ezt nem tudom támogatni. Ilyen szellemben fogunk módosító indítványokat benyújtani, és azt remélem, hogy jó, és kiegyensúlyozott szöveget sikerül majd így kidolgozni, és így a helyzet javul. Köszönöm. Most pedig a következő felszólaló Gájer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak, valamint az árnyék előadóknak a munkát. Nagyon komoly feladat ez, nagyon felelősségteljes feladat ez melyel a szakbizottságnak foglalkoznia kell. És ne siessünk, hanem elegendő időt szálljunk uh, erre a vitára, annak érdekében, hogy jó döntéseket hozzunk. Megosztott vagyok a tekintetben, hogy mit akarunk politikailag elérni. A széndiokszid csökkentést, erről szól Párizs, vagy pedig egy a széndiokszid árát akarjuk beállítani. Azt hiszem, hogy ezzel az utóbbival nem lehet hatékonyan elérni a széndiokszid kibocsátás csökkentését, több ágazatot kell bevonni a széndiokszid kereskedelemben, annak érdekében, hogy valóban csökkenjen a széndiokszid kibocsátás. Bent Langem kollégám egy módosítót nyújt majd be arról például, hogy a hajózási ágazatot bevonjuk, hihetetlen mennyiségű széndiokszidot köpnek a levegőbe ezek a hajók, és hogyha bevonjuk, kiterjesztjük a hajózási ágazatra az etésrendszert, hatékonyabbak lehetünk. A polluter pénz a szennyező fizet elv, elve az Európai Unió egyes egyetlen, egyik fontos céljába ütközik, nem itt abban, hogy Henkel kollégával egyet fogok érteni, de most egyetértek vele, mégpedig a munkahelyek megtartása ez a cél. És arra amellett köteleztük el magunkat, hogy az, az értékteremtés 20% az iparból szár, származzon, sok tagállam nem éri el ezt a 20%-os küszöbet, hazám Németország, hál' Istennek, igen, de azon vagyok, hogy ez megmaradjon, ez az arány, illetve hogy az iparból származó 20%-os értékteremtés célját elérjük minden tagállamban, hiszen felismertük, hogy ez nem az old economy-t jelenti, nem modern gazdaságból is származhat ez a 20%, ezért tehát az etés rendszer kialakításában a e szempontokat figyelembe kell venni. Meg vagyok róla győződve, hogy az a célkitűzés, hogy az ipar leghatékonyabb 10%-át függetlené kell tenni a tanúsítványok rendszerétől, jó cél. Egyetértek azzal, hogy ez idáig nem tudjuk, hogy a bizottság hogy dolgoz ki bizonyos benchmarkokat, küszöbértékeket. Az egyedüli lehetséges értékelés matematikai. Irónia nélkül mondom, hogy az EU bizottság, az, az Európai Bizottság kitűnő munkatársakból áll, és tudjuk, hogy 57 lesz a kiosztási arány, tudjuk mi a cél. Innentől világos matematikai feladvány előttünk, de hát az egyenlőség másik oldalán emberek vannak, munkahelyek vannak, például a cemet, vagy cemet, vagy az acéliparban sajnos ezek a célok fizikailag sem elérhetőek. A fizika szabályait még az Európai Parlament sem küszöbölheti ki, vagy írhatja át, tehát a valóságra figyeljünk. Tehát ha a leghatékonyabb berendezések 10%-át kivonjuk a tanúsítványok kereskedelmi rendszere alól, akkor ezzel jó célt szolgálunk, ezért támogatom azt az öt, ötletet, hogy az MSR-t, a piaci stabilitási ta, tartalékot jól felhasználjuk. Az MSR-t azért hoztuk létre, hogy a széndiokszid csökkentés ár, ár hogy a tanúsítványok árának ára ne omoljon össze. De hát az ár összeomlott a krízis, a gazdasági miatt. Éppen ezért nem lenne helyes a MSR-t feladni, és így, és célra vezető a leghatékonyabb iparág mentesítését biztosítani. Németországban magas a foglalkoztatási arány, és az iparban való foglalkoztatási arány is. De ez én szűke pátriámban vannak a legmagasabb munkanélküliséget felmutató német városok, és el nem tudok képzelni egyetlen olyan új szabályt, amelyre a szakszervezeteknek azt mondanak, hogy ez veszélyezteti munkahelyeket. Köszönöm. Angelika Nébler asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, elnézést, hogy csak most szólok hozzá a vitához, de két-három észrevételt magam is szeretnék tenni. két célunk van, az egyik a becsvágyó éghajlat célok elértése, elérése 2030-ig, nemzetközi kötelezettségeket vállaltunk, másrészt, és a kollégák beszéltek arról, a munkahelyek megőrzése Európában tartása is nagyon fontos. Ez az egyik legnagyobb feladat, mely előttünk tornyosul. Én egy olyan választókerületet képviselek, ahol minden ipari ágazat jelen van, amelyeket az ETS érint, cement, autó, üvegipar, papíripar, acélipar. El tudja képzelni, hogy mennyire ideges az ipar, az ipar szereplői ezen a területen. Elnézést, elnök úr, de nem kapok román tolmácsolást. No interpretation. No, it's okay. Can, can we help? Good, good. No, no, no, it's okay, it's okay, it's perfectly okay. You, you, should, you should follow as everyone. Ähm, ja, nun, also wie gesagt, ich habe leider die, ich habe leider, ich habe erfreulicherweise die Kom egy szóval, hál' Istennek nagyon sok ilyen iparág van jelen a választókerületemben, és látom, hogy ezek az ipari cégek milyen erőfeszítéseket tesznek az energiahatékonyság céljainak elérése érdekében, mennyire igyekszenek az energiafelhasználás csökkenteni is. De ugyanakkor látni kell azt is, hogy egyszer mégiscsak a technikai határokat is elérjük, a technológiailag lehetséges elérjük, tehát fontos, hogy lássuk, hogy mind változtathatunk, mind nem, és éppen ezért a kiosztás szintjét megint meg kell fontolni, tehát a szabad és a um, akcionált, vagy a um, kiosztott um, és a árverésen értékesített um, kvóták arányát meg kell gondolni. Úgy gondolom, hogyha meggondoljuk, hogy a célokat így elérhetjük -e, vagy nem kell-e az arányon változtatni, akkor jól lépünk fel. A korrektúra tényező azt hiszem, hogy nem elég hatékony. Az a fontos, hogy még egyszer mondjam, úgy kell változtatni a rendszeren, hogy elérjük az éghajlatvédelmi célokat. Előre haladott a cél, az idő, ezért nem akarok minden kérdésről beszélni, de a benchmarkokról, a küszöbértékekről igen. Fontos, hogy a 2008-as adatokat aktualizáljuk, és megállapítható legyen, hogy az idáigi benchmarkok hatékonyságát állapítsuk meg, hogy az idegi benchmarkok jók voltak, és rendelkezünk azzal a lehetőséggel, hogy akár nullára csökkentsük a benchmarkokat. E ennek szellemében hogy nyújtok majd be. Van itt még egy további szempont, ezek a folyamatból eredő emissziók, emissziók kérdései. Ha nincs már mit optimalizálni, akkor nem kényszeríthetjük az ipart, hogy optimalizáljon. Azt hiszem, tehát a direkt és az indirekt költségek szempontjaira is ki kell térnünk, úgy gondolom, hogy a nemzeti megoldás ebben az esetben hasznos lehet. Köszönjük, mondja az elnök. Köszönjük, de már be is fejeztem, elnök úr. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Elnézést kérek emiatt a zavar miatt, a technikai zavar miatt, ezért kétszer, két perc jutott a kolléganőnek. Nagyszerű, hihetetlen feladat áll az ITRE jelentéstevője előtt, de az ENVI jelentéstevőjének a feladata még sokkal nehezebb. Ivo Belet kolléga. Meghallgathatjuk-e az ön megjegyzéseit most így a vita végén? Nagyon érdekes lenne, hiszen ön a felelős ezért a témáért az egész parlament nevében. Hát majdnem, majdnem, de én csak a néppárti árnyék előadó vagyok, nem akarok itt túl idegen tollakkal ékeskedni, csak néhány megjegyzés, ha megengedik. Köszönöm szépen azt, hogy vendégül látnak. Én az MSR fájlnak voltam a jelentéstevője, és az ITER és az MB között nagyon jó volt akkor az együttműködés, szeretném folytatni ebben a szellemben. Frederik és Duncan úr is a jelentéstevő, azt hiszem egyetért ezzel a véleménye. Csak néhány rövid megjegyzés tehát nagyon sok alapvető elemmel e, egyetértünk a 2030-as e, célokkal, a párizsi elkötelezettséggel, az innovációs alapokkal. Megpróbálunk ennek a lehető legnagyobb eszköztárat a rendelkezésére bocsátani. A KKV-kkal szembeni különleges bánásmóddal kapcsolatban is konszenzus született, a részletekkel kapcsolatban van a különbségek, de jó bánásmód illeti őket ebben egyetértünk. Kollégák utaltak a kibocsátását helyezési intézkedésekre, néhányal mm, ezzel kapcsán nem értünk egyet. Nagyon alaposan megvizsgáltuk a különböző megközelítéseket, az ITRE megközelítését is, de nekünk azt hiszem, hogy végül is jobban tetszik a bizottság javaslata, azt jobban el tudjuk fogadni modernizációs alapok, az átláthatóság rendkívül fontos, és nagyon odafigyeltem a görög kollégáknak a megjegyzésére, nagyon érvényes érveik voltak, szerintem ezeket tovább kell vinnünk, és az indirekt költségek aspektusára is sok kolléga kitért. Az álláspontunk ezzel kapcsolatban az, mint Eszter de Lange kolléganőjei, az ITRE-ben is, az Envi-ben is jobb egyenlő játékszabályokat biztosító rendszerre van szükségünk. Végül, de nem utolsó sorban azt hiszem, hogy a légi közlekedést nem említették, és érdemes lenne. Érdemes lenne róluk is szólni a vitában. Mint árnyék előadó, ezek a fő megjegyzéseim. Akkor Duncan kollégának küldjük az üdvözletünket, mondja az elő, elnök úr. Tudjuk, hogy az önök szakbizottságában nagyon kielezett vita folyt, és Duncan úr az ECR részéről a fő előadó. Az Európai Bizottság. Veronika Topszak Peterski az éghajlattal foglalkozó főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindennyiuknak szeretnék köszönetet mondani, akik hozzájárultak ez a nagyon érdekes vitához ma. Sok új információt kaptunk, bár már nagyon régóta foglalkozunk mi is ezzel a témával, és működünk együtt a szakbizottság árnyék előadóival. Próbáljuk jobban elmagyarázni, hogy mi a bizottság javaslata. A biztos is, és sok bizottsági kolléga is már ellátogatott e célból önökhöz. Most pár olyan kérdésre térnék ki, amely a mai eszmecsere során legnagyobb hangsúlyjal merült fel. A vitában világosan elhangzott az, hogy kevés, nehéz politikai döntést kellett meghoznunk akkor, amikor a kibocsátás kereskedelmi rendszert a következő időszakra megpróbáltuk kidolgozni. Megint szeretném hangsúlyozni, és a vitában is elhangzott, hogy az Európai Bizottság kezdőpontnak a 2014-es októberi tanácsi következtetéseket vette. Ez volt tehát az alap. Néhány kritikus pont a vitából. Az egyik a kibocsátás áthelyezés. Ahogy bizonyára tudják, többször is elmondtuk ebben a házban is, a biztos úr is, hogy üdvözöljük a vitát a TILD megközelítéssel kapcsolatban. Ennek kapcsán már tárgyaltunk a hatástanulmányokról is. Nyitottak vagyunk az új gondolatokna felé, de bizonyára látták azt is, hogy a javasolt megközelítés a jelentéstevő módosítóiban követi azt az irányvonalat, amit a biztos a hatástanulmányban megfogalmazott. De értjük azt, hogy nagyon nehéz a megfelelő megoldással előrukkolni, és a célzottabb megközelítés az lehetséges, hogy oda vezetne, hogy ezt a szektorokon átívelő korrekciós tényezőt ritkában kéne alkalmazni, de akkor is készen állunk hogy a részletek megvilágításával segítsük a jövőbeli vitát. A hatástanulmányokra sokan kitértek, mert több olyan ágazatot érintenek, amelyek nagyon nagy mértékben tartalmaznak KKV-kat. Kvalitatív felmérést végeztünk azokban a szektorokban, amelyek a határon táncoltak és most azt látjuk, hogy alternatív megoldást javasol az elő, amely csökkenteni az administratív terhet. A jelentéstevők megközelítése tehát csökkenteni az administratív terheket, és lehet, hogy az objektivitást és az átláthatóságot is javítaná, de attól még úgy gondolom, hogy ha ezt a megközelítést alkalmazzuk, akkor nagyobb átláthatóságra és kisebb adminisztratív terhekre van szükség továbbra is a határértékhez közel álló ágazatokban. A kibocsátás áthelyezés esetében nagyon fontos, tehát, hogy ezt helyre tegyük, de nagyon fontos az is, hogy a küszöbértékeket, a referenciaértékeket tisztába tegyük. Nem újdonság önök számára, És ismét megpróbálnám elmagyarázni, hogy a bizottság javaslata megpróbálja megtalálni a megfelelő egyensúlyt az ösztönzők és az innováció között egy oldalról, mert nagyon fontos, hogy versenyképes iparunk legyen a jövőben is, és ugyanakkor alacsony maradjon az adminisztratív terhek mértéke, és eléggé előrelátható, kiszámíthatóak legyenek az ágazatok. Ezért standard rátákat használunk, de folyamatosan napra készé kell tenni a referenciaértékeket. Ez szerepel a javaslatunkban is. Egy másik standard rátát próbálunk most kidolgozni, amely néhány szektornak remélhetőleg megoldást jelentene. Nyitottak vagyunk arra, hogy ezt áttekintsük önökkel, de hogyan lehet magát a keretet javítani. Szeretnék hangsúlyozni valamit. Több vitában mm, úgy tűnik, hogy az a benyomás alakult ki a vitázó felekben, hogy a valós adatokat a bizottság nem veszi figyelembe. Emlékeztetnék arra, hogy évente kétszer valós termelési adatokat gyűjtünk, ezeket megvizsgáljuk, és ráadásul ellenőrizzük is azt, hogy milyen fejlődési potenciál rejlik ezekben az ágazatokban az adatok alapján, és ezt összevetjük az alkalmazott rátával. Ott, ahol az 1%-nál alacsonyabb növekedést tapasztaltunk, 0,5%-os rátát fogunk bevezetni. Ez nem csak egy bürokratikus megközelítés, amit itt javaslunk, hanem a valódi világ adatain alapul. A termelési adatokat tehát gyűjtjük évente kétszer, de ugyanakkor a javaslatunkban vannak arra vonatkozó javaslatok is, hogy a termelési adatokat gyakrabban hozzuk párhuzamba és vizsgáljuk a kibocsátási adatokkal. Ez az úgynevezett 10%-os határértékhez kapcsolódó téma, ami a jelentéstevő javaslatában is szerepel. Óvatosságra intenék, mert miközben nagyon fontos, hogy jobban összhangban legyünk a valósággal. Ez nagyon sok administratív terhet jelent az Európai Bizottság, az Európai Unió és a tagállamok számára is. Tehát lehet, hogy szükséges lenne egy hatástanulmány, aminek az eredményeképpen a végrehajtási stádiumban megfelelő, szimmetrikus megközelítést tudnánk alkalmazni. Még egy elem, elnök úr, és aztán befejezem. Már 7 perce beszél. Igen, tudom, de egy kicsit provokáltak, és azt hiszem, hogy ez egy kedvező pillanat, hogy magyarázatot adjak a képviselőknek. A szociális dimenzió. Ez is többször felmerült. Arra hívnám fel a figyelmüket, hogy az Európai Bizottság a javaslatában behozott egy konkrét utalást arra, hogy az aukciókból származó jövedelmet a készségek fejlesztésére költse. Itt most itt hagyom, abba hagyom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Természetesen a vitáinkat majd befejezzük még a jelentéstevő bevonásával, de hogyha bárki még hozzá akar fűzni egy mondatot, én azt hiszem, hogy a bizottság részéről nagyon átfogó bemutatkozást kaptunk, Nos hát, ha bárki még hozzá kíván szólni, az fél percben legyen maximum. A bizottságtól azt szeretném megtudni a DJ Gross és Energy ö, részéről, hogy ö, a hatásköröket ők hogyan képzelik el. Másodszorban pedig a munkamódszer hogyan néz ki ez a 20%-os csökkentés szempontjából. Egy egytlen egy szót sem hallhattunk arról, hogy az európai árak hogyan alakulnak ennek következtében. Más megjegyzések, kollégák? Senki? Hát én úgy tudom, hogy a DJ Climate a, az illetékes. Igen, már elnézést. De minden alkalommal, amikor beszélek a Grosszal, vagy a DJ Energy-vel, mindig egy másképp bontakozik ki az egészből. Ez kicsit olyan, mint az ITRE meg az ENVI. Ugyanazt a dolgot nézzük különböző nézőpontokból. Minden próbáljunk meg óvatosan, kesztyűs kézzel bánni ezzel a kérdéssel. Utolsó jelentéstevő ma estére. A vita szempontjából ez az utolsó lesz ma, de még a témában a következő hónapok során biztos, hogy éles vita fog kibontakozni. Látjuk, hogy mennyire mély kérdésekről van szó. Én azt hiszem, hogy néhány kérdésre akarnék most reflektálni. Tudom, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket meg akarunk tenni, de ezek technikailag nem lehetségesek, és most nem is akarom felhívni a 2000 23-ra tervezett felülvizsgálati záradékomra hívnám fel itt a figyelmet, és még arra is, hogy engem nagyon zavar már az elmúlt két év során a következő. A klímapolitikát miért nem egy koherens módon próbáljuk meg megközelíteni, hiszen most az iparról beszélünk, de van, aki azt mondja, hogy van a nem ipari szféra is. Nos, hát akkor nem tudjuk, hogy mit teszünk, mert két különböző szemszögből nézzük ugyanazt. Aztán itt vannak a közepes méretű, égető, égetésen alapuló erőművek, és egy csomó minden más. Először azt kellene tudni, hogy a jogalkotási javaslatainknak milyen hatása lesz. Mert néha túl ö, messzire megyünk, máskor meg nem eléggé messzire. Másodszorban pedig én azt gondolom, hogy fontos kérdéseket figyelmen kívül hagyunk. Én szerintem az egész háznak el kellene gondolkodnia azon, hogy hogyan tudunk koherens politikákat kialakítani, hogyan tudjuk nem lefedni egymás hatásköreit, és nem túlszabályozni mindent. A néppárt részéről még szintén nem világos a helyzet, hogy hogyan vélekedünk az 50% illetve a 75% tekintetében. Egyelőre dolgozzunk azzal, ami jelenleg itt van, az asztalon, ezzel a javaslattal, de elképesztő, hogy majd a végén kell majd összpontosítanunk, és kihegyezni az egész jelentést bizonyos területekre, mire megtudjuk a azokat az információkat, amelyeknek az alapján ezt meg tudjuk tenni. A többség összekovácsolása nagyon fontos, mert különben el fogjuk veszíteni a befolyásunkat a parlamentben is, és az ENVI szakbizottságra vonatkozólag is. Tehát egy nyílt és mély vitára van szükség, de a végén nagyon fontos az, hogy a többség közös álláspontot alakítson ki. Köszönöm szépen! módosítások beterjesztésének határideje délután 6, június 15. Június 15. Tehát ezen a héten. Este. Természetesen délutánra gondolok, tehát 18 órára. Holnap pedig szavazás 10 órakor kezdődik. Koordinátorok, kérem, jöjjenek 9 órára holnap reggel. Köszönöm szépen, holnap találkozunk.